Uh, Jó napot kívánok! Uh, azt hiszem, hogy el kell kezdjük a meghallgatás a nők és az éghajlatváltozás címmel, akkor át is térnék a svéd nyelvre. Ha nem értenek svédül, akkor kérem, tegyék fel a fejhallgatót. Jag är väldigt glad att, eh, att vi har den här hearingen och jag eh, Nos, örülök, hogy van ez a meghallgatás, és várom a szakértőknek a hozzászólását és a megnyilvánulásokat. A klíma mi kérdései mindannyiunkat érintenek. Nyilvánvalóan a mostani és jövőbeli elemek befolyásolják majd mindannyiunk életét. Nem ugyanaz a hatása mindenkire. A szegényeket, a déli félgömbön sokkal jobban érinti, mint a jobbmódúakat vagy az északiakat. A nők szintén érintettebbek, mint a férfiak. Ezért van ez a meghallgatás, hogy ezt megbeszéljük. Ennek van gender vonzata, és fontos, hogy ezt világosan lássuk, hogy eszközöket találjunk a probléma megoldására, hogy új perspektívákat tudjunk nyitni. Képesek vagyunk erre, vagy sem? Ez itt a kérdés. Sok energiát fogyasztanak az autók, és az ember könnyen befolyásolható. Mindenről beszélhetünk ma. Előre is köszönöm. Egy kis késésben vagyunk, elnézést kérek emiatt. Várt. Connie Hedegaard vártuk. A, ö, biztost Még előtte megadnám a szót Nikol Kiel Nielsennek. Köszönöm szépen, elnök úr, mielőtt a meghallgatás megkezdődne, gondoljunk Wangari Matájra, aki nemrég hagyott itt bennünket. Hadd olvassam fel ezt a mondatot, amelyet egyesek ismernek, de azt hiszem, hogy nagyon beszédes. Ezt a mondatot Wangari férje mondta ki, amikor ö, vállást kért, azt mondta, túl művelt, túl erős, túl ügyes, túl konok, túl ö, nehéz uralni. idézetről van szó, egészen különleges. Mari Matai 1977-ben hozta létre a zöld öv mozgalmat. 47 millió fát ültettek 30 év alatt. 50 ezer női munkáját hoztak létre. Juan Mari Mátály a nők ügyért is nagyon elkötelezett volt. Azt mondta, hogy ő azt tehát lehet, lehetővé az afrikai társadalomban a nő képe megváltozik, értékesebb legyen, hogy az afrikai nőt ne csak úgy lássák, mint áldozatot, hanem résztvevőt, aki befolyásolja a sorsát. Azt hiszem ez fontos tanulság, amit leszűrhetünk életéből. Szeretnék még egy mondatot felolvasni. A, ö, 2004-ben kapta meg a Nobel-díjat, és ennek indoklásában azt mondták, hogy azt akarják kiemelni, hogy holisztikusan közelíti meg a fenntartható fejlődést, amiben van a demokrácia, az emberi jogok, ezek között a nők joga is, és elértünk a probléma lényegéhez. Ezt szeretném volna elmondani, mielőtt a meghallgatásról beszélnék. Nagyon örülök, hogy nagyon érdekes, különböző szakértőket fogadhatunk, akik témánkat különböző oldalról világítják meg. Az éghajlat változás és a nők. Tapasztaltam, nehezen megközelíthető téma. Ha valaki azt mondja, hogy ezen kell dolgozzon, éghajfászás és a nők, akkor nem is értik az emberek, nem látják a kapcsolatot. Az egyik oldalon állnak a nők, de hát együtt élnek a férfiakkal ugyanazon a bolygón, csak hogy spontánul látjuk, hogy a klímaváltozás nem minden embert egyformán érint. Hogyha a csendes óceán egy szigetén lakunk, amelyet előnthet 50 év múlva a tenger, vagy egy területen elbarikádozva gazdag övezetben, Európában vagy Amerikában, akkor lehet, hogy az ember nem is látja az éghalatváltozás hatását, vagy nem ugyanúgy a földrajz, a szegénységi szint, a politikai stabilitás, a szolidaritási struktúrák, intézményes struktúrák mind hatnak arra, hogy hogyan tud az egyén változtatni az életmódja, hogyan tud reagálni. Nos, hol van a nők helye mindebben? A téma nem inkább az, hogy szegénység és éghajlatváltozás? Vagy bizonytalan helyzet és éghajlatváltozás? Nem. Mert, hogyha a nők homogén csoportot alkotnak a Földön, nem ugyanazok a jellemzői világszerte, sőt, Európában se. E, elnézést helyesbitek, mondja az előadó, közös vonásokat találunk. E, a szaporodás, a menstruáció, a higiéniai e, körülmények, a szülés, a terhesség, reproduktív jogoknak a kezelése, a nők sokkal kevésbé férnek hozzá a pénzügyi forrásokhoz, a tulajdonhoz. A világ tulajdonának kevesebb, mint 1%-át alkotják, illetve 70%-át teszik ki azoknak, akik kevesebb, mint napi egy dollárból élnek. A nők, ezt nagyon jól tudják, alul képviseltek rendszeresen a politikai döntéshozatalban, a gazdasági döntéshozatalban 17%-a a képviselőknek nő, és 8%-a minisztereknek nő. Nem jött meg a biztos asszony, de Dánia minden tőle telhetőt megtett, hogy javítsa a statisztikát. A nők a fizetetlen munka nagy részét végzik el, ellátás a gyerekeknek, időseknek, illetve fogyatékkal élőkkel. Otthon a nők a házatási munka két harmadát végzik el a világjövedelmek 10%-áért a szexuális erőszaknak is első áldozatai a nők. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a nők 80%-át teszik ki a menekülteknek, illetve a kitelepítetteknek. Ezért kell foglalkozni a gender kérdésével, amikor az éghajlat változásról beszélünk. Látasztos asszony, nagyon örülök, megvárjuk, amíg leül, és meg is adjuk neki utána a szót. C'est parfait. je vais juste te dire quelques mots, puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Ja, jag är glad <laughs> att vi nu har fått... Eh, Nagyon örülök, hogy azt tapasztalom, hogy a biztos asszonykani. Hedegár itt van közöttünk, ő az politikai biztos helyet is foglalt, meg is adom neki azonnal a szót. Köszönöm szépen elnézést, eh, hogy éppen csak beestem. Nagyon örülök, hogy eh, meghívtak erre az eseményre. Az, eh, nem tudom, hogy meddig jutottak el a programban, de írásban láttam egy részét, tehát nem csak úgy beestem tudatlanul. Az éghajlatváltozás az emberi szabadságot, a változás, a választás lehetőségét is befolyásolja. Azt is tudjuk, hogy az éghajlatváltozás nőket és férfiakat másként érint, veszélyezt befektetés veszélyek leselkednek ránk több szempontból. A fejlődő világot különösen érinti, főleg a nőket a legkevésbé fejlett országokban. Nem kell emlékeztetni rá, hogy 70 százaléka azoknak, akik napi egy dollárnál kevesebből élnek, nők a helyi erőforrásoktól függenek aránytalanul nagy mértékben. Csak egy példát mondok. Bangladesben láttam mm, egy ciklon után, egy komoly ciklon után, hogy a női áldozatok száma sokkal nagyobb volt. Öt az egyhez volt az arány, hogyha a férfiakat nézzük, a férfi áldozatok számát a kultúra része volt, hogy a nő nem hathatja el az otthonát, hogyha nincsen férfi. Akkor is otthon maradtak a nők, amikor jött az árvíz. Ez is egy séma, ez része a helyzetnek, amikor az energiához való hozzáférésről van szó. Hogyha ö, a ö, ö, fáért messzi kell menni például, akkor valószínűbb, hogy nem fog elmenni a kislány, mert a nőknek kell beszerezni az iskolába. Ez is befolyál egy olyan elem, ami az éghajlatváltozásból a nőket sújtja. Különböző a szerepe a nőknek és a férfiaknak a munka megosztás folytán nem egyformán vannak kitéve az éghajlatváltozásnak, és nem ugyanaz az adaptív képességük, a migráció is másként érinti a nőket. Azok a nők, akik migrálnak, jobban ki vannak téve a gender alapú erőszaknak. kevesebb erőforrásuk van, hogy ellenálljanak például a természet csapásainak. A hagyományos szerepeket megerősíti, a, nev, a nők nehezebben diversifikálják fenntartási eszközeiket, létfenntartási magyukat. Ez igaz nemzeti és nemzetközi szinten adaptációs intézkedések szükségesek. A nők főszereplők lesznek az éghajlatváltás elleni küzdelemben. Jól ismerjük a helyi körülményeket, például a benszülött nők megpróbálják megmenteni az erdőket faültetéssel. Sok olyan kezdeményezés van, amelynek kihatása lehet oda kell figyelni ezekre a lehetőségekre, ki kell használni a nők szaktudását ebben. Meg kell tanulnunk tervezni. Más a nők hozzáállása a különböző politikákhoz, intézkedésekhez. A nők földhöz való hozzáférése, az erőforrásokhoz való hozzáférése csekélyebb, ezen változtatni kell, hiszen ezzel is lehet az éghajlatváltozás ellen küzdeni. Korai riasztás szükséges, és azt kell biztosítani, hogy azok a nők, akik nem tanulhattak, ne legyenek kizárva a stratégiából, amikor éppen oktatással próbáljuk javítani a helyzetet. Az EU és más előkedezett résztvevők össze kell fogjanak és lobbizzanak az emisszió csökkentés érdekében. Ez mindannyiunk felelőssége. 2020-ra meg kell változni a helyzetnek. Ez vonatkozik a feltörekvő gazdaságra és az iparosodott országokra egyaránt. Hadd szóljak néhány szót az EU szintről. Reméljük, hogy a reméljük, hogy a nők és a gyerekek jobb helyzetbe kerülnek, ők a legveszélyeztetettebb csoportok. Hadd mondjak néhány példát arról, hogyan járunk el, eh, például Brazíliában mi történik, ahol megkönnyítjük a, eh, megkönnyítik a nőknek, hogy eh, fenntartható növényeket termesszenek. Több megközelítés van, amely lehetővé teszi, hogy javítsuk a nők helyzetét, és az éghajlat változás ellen is küzdjünk egyszerre vannak jó példák, ez része az agendánknak. Ez azonban olyan terület, ahol még többet, jobbat kell elérni. A gender gondolkodás jelen kell legyen minden politikánkban a fejlesztési politikánkban, az éghajlatpolitikánkban is össze kell kapcsolódniuk a projektekben projekteket holisztikusabban kell szemlélni. Nos, azt szeretném mondani, igen, a stratégia létezik, de lehet javítani a végrehajtás alá. végezetül néhány szó arról, hogy a nők milyen szerepet töltenek az éghajlatváltozási politikában. Cancunban, a klímakonferencián először tört történt, történt hogy formálisan is szó esett a gender aspektusról. A tárgyalások tavaly a genderre való utalást is elérték, elismerték a nők veszélyeztetett helyzetét. Ezen túl fel a Trojka szervezett egy magaszintű eseményt, amelyet szervezett Mexikó külügyminisztere Spinoza úr. 16 elnök jelenlétében nem csak Lak, Mexikó, nem Dánia és Dél-Afrika női vezetői is részt vettek ebben. Kisene Frigerez főtitkár az UNFTC részéről is jelen volt. Most a Durban konferencián ez gyakorlatilag megismétlődik, ez egyfajta hagyomány lesz, része lesz az éghajlattal kapcsolatos gondolkodásnak. Még egy megjegyzés, a kommunikáció kulcskérdés. Hogyan beszélünk az éghajlatváltozásról? Azt hiszem, hogy a dél-afrikai kormány olyan programot tervezett, amely párhuzamos a konferen- lendő konferenciával. Külön női találkozó is lesz, ahol női miniszterek is részt vesznek, reméljük férfi miniszterek is, ahol ezt az igen fontos kérdést meg fogják vitatni. Mm, reméljük nem olyan lesz, mint itt, elnézést kérek, hogy ezt mondom, hogy sok nő azon gondolkozik, hogyan lehet bevonni a férfiakat Nos, megpróbáltam összefoglalni, hogyan látom. A konklúzió az, igen, megfelelő eszközeink vannak az Európai Unióban. Ez jó kezdeményezés, tovább kell lépnünk a megvalósításban. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Hálásak vagyunk azért, hogy időszakított arra, hogy ellátogasson hozzánk. És nagyon jó példát adott arra, hogy mi is történik a klímaváltozás terén a nemek egyenlőségének dimenziójában. Természetesen majd lesznek kérdések. Most pedig Két szakértőt szeretnék bemutatni, akik 15 percben fognak beszélni, mindegyikük. Először Irán Dankelmarról van szó, a, aki a nemek, a Női Környezet és Fejlesztési Szervezet Nímegeni Egyetem dolgozója. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Önöket, mindannyiukat. Nagyon öröm számomra, hogy ilyen sokan vannak, mert ez azt mutatja, hogy ez a kérdés foglalkoztatja Önöket. Én ökológiával foglalkozom az egyetemen technikai műszaki egységen dolgozom, de közben a világon, a világban utazgatom, azért, hogy lássam, hogy milyen fontosak ezek az említett dimenziók, és nők, férfiak csoportjával dolgozom a világ különböző részein, hiszen látom, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Emberi arcot, arculatot szeretnék ennek a kérdésnek adni. Az anyanyelvemen fogok beszélni, vagyis hollandul, mert erre bíztattak. Remélem, hogy önök majd követni tudják azt is, hogy mennyire szenvedélyesen foglalkoztat engem ez a téma, és néhány képet is be fogok mutatni, néhány emberi arcot. Tehát egy technikai és politikai téma is ez egyben, pedig nemzetközi szintű téma, de ennek során gyakran elfelejtjük, hogy emberi arca van ennek a klímaváltozásnak, ugyanis az emberi együttélés, <clears throat> ahogy erről beszéltünk, rendkívül fontos kapcsolódási pontjai vannak a klímával, és nagyon fontos a szociális egyenlőtlenségek kiküszöbölése szempontjából is megvizsgálni ezt a szemszöget. Gánából a Bandi asszony, 45 éves, és hét gyerekem van, mondja ő, a házam összeomlott, mert az áradás elvitte, és a kukoricánkat és az árpánkat pedig egyszerűen elvitte megint csak az árvíz. Tehát éhezünk. És ö, több milliárd nőnek és lánynak eleve nehezebb bek az lehetőségei, kevesebb biztosítéka van az életben, mint hogyha férfinek született volna, és egyre erőteljesebben azt tapasztalhatjuk, hogy a környezetünkben a változások, a klímaváltozás nagyon erőteljes változás gyakorol a már meglévő nemi egyenlőtlenségekre is, tehát ezeket tovább élesíti. Ugyanis, hogyha a nők lehetőséget kapnak, akkor ők is nagyon fontos részevői lennének a fenntarthatóbb és, és igazságosabb társadalomnak. A nőknek egyre nehezebb a túlélés, és ezt néhol egyre extrémebb és előre nem látható körülmények között egyre hosszabb szárazságokat követnek az áradások, az emelkedő tenger szint, a ivóvíz hiány, és egyre nehezebb a földeket is öntözni. És két milliárd ember függ a tűzifa és egyéb más biomassa meglététől, ami egyre nehezebb és szűkebb keresztmetszetben a lehet rendelkezésre. És nagyon sok olyan hely van, amely egyre veszélyesebb helynek bizonyul a természeti katasztrófák miatt. Tehát nagyon sok közösségnek a biztonságát veszélyeztetik ezek a dolgok, mint lakhely, mint vízellátás, mint táplálékellátás, energiaellátási biztonság. Mindezek a dolgok egyre bizonytalanabbak, és az egészséget is egyre több tényező fenyegeti. Ezt a természeti katasztrófák közvetlenül és közvetetten az életkörülmények rosszabbodása és a táplálékellátás rosszabbodás is okozza, egyre kevesebb az idő, ivóvíz, a minőség az ivóvíznek, és ez a betegségek, malária, különböző ö, lázak ö, száma növekszik. Dr. Gigo, aki malária specialista Kényában egy neves intézetnél, aki elmondta, hogy Nairobiban a hőmérséklet változás oda vezetett, hogy a malária szúnyogok száma növekedett. Az IPCC rámutatott arra, hogy a szegény közösségek, akik nagyon szűk helyen laknak együtt, ők a legsebezhetőbbek, hiszen nem tudnak hozzáigazodni a megváltozott körülményekhez, és nagy mértékben függnek a helyi szinten termelt élelmiszerektől, amik viszont nagymértékben függnek a klímaváltozástól. És az a veszély, hogy egy, ezek a közösségek hozzá tudnak -e igazodni a klímaváltozáshoz, ennek az esélye eléggé csekély és szinte ellenőrizhetetlen nehezebbé teszi a szociális, fizikai és pénzügyi változások követését, és persze ezt követik a politikai változások is. A szegénységben élő emberek a legsebezhetőbbek, ezek a gyerekek, a nők, az idősek, a mozgáskorlátozottak, vagy a kisebbségek. Mind ezek a legjobban megszenvedik a klímaváltozást. Az egyik <clears throat> leg igazságtalanabb egyensúly eltolódás a, a nők és a férfiak közötti szociális eltolódásból, eltérésből ered, hiszen eleve a hozzáférés a lányok számára az iskolai vé, ö, iskolai lehetőségekhez csekélyebb. Ez azért az elmúlt időszakban valamelyest javult, de ö, még mindig ö, vannak országok, ahol különbségek vannak a lányok számára az iskolai helyekhez való hozzáférés tekintetében. A maga a klímaváltozás nem nem nemek szerint nem semleges. Ezt, ha megnézzük, Vietnámban innen jövök most éppen, a nők azok, akik általában a legkeményebben érintettek a klímaváltozás során, hiszen szinte nincsen ivóvízük, ha nincsen ivóvízük és tűzifájuk, akkor egyre messzebbre kell menniük, nehéz terheket kell cipelniük mindeközben, és hogyha egyre kevesebb táplálékhoz jutnak mindeközben, és az ember megszokta, hogy ő eszik utoljára a családból, mi, csak mikor már mindenki más evett, akkor egyre nehezebb lesz a helyzet a nőknek. Tehát ez még továbbra nehezíti a nők helyzetét. Tudjuk, hogy vannak nők, akiket különböző veszélyeknek vannak kitéve, hiszen a tűzifához való hozzájutás is egyre veszélyesebb munka, és ezért a nők a betegségeknek is jobban vannak téve, például a maláriának. És tudjuk azt, hogy a környezet és a társadalom kapcsolódási pontjai, ahogy ezt már említettem, megint csak nem specifikus kérdésekhez vezetnek, hiszen tudjuk, hogy a táplálékokat egyre nehezebb elültetni, hiszen az olyan területek aránya elérhetősége egyre kisebb, ahol még tápláléknövényeket lehet ültetni. Ezt Bangladesben is láthatjuk, és más a Language School of Economics uh, intézet több természeti katasztrófát is kiellemzett, és rámutatott arra, hogy a nőknek kisebb volt az esélye arra, hogy túléljék a katasztrófákat. Minél nagyobb volt a katasztrófa, annál nagyobb volt a kihatása, és annál erőteljesebb volt a nemek közötti túlélési szansz. És egyre nagyobb mértékben volt megfigyelhető, hogy a nőket érintettek ezek a katasztrófák, és azt is láthatjuk, hogy voltak esetek, ahol persze a férfiakat is nyilván érintették ezek, de mégis a nők veszélyeztetettsége Banglades, Indonéziában és más helyeken nagyobb volt. 55 és 70 százalékban a nők voltak a 2004-es cunáminak az áldozatai. Ugyanis azok a nők, akik szegények és az élet alapjukat elveszítik, akkor azzal gyakorlatilag lecsúsznak a hajléktalanságba és a szegénységbe. A 2005-ös luziánai Katrina kata, hurikánok hozzájárultak ahhoz, hogy az egyedül álló nők, akik általában anglo-afrikai eh, származásúak voltak, többnyire voltak érintettek ebben a katasztrófában, tehát ez volt a legsebezhetőbb csoport, és ebből is lehetett látni, hogy mennyire kitettek eh, gyakorlatilag így a nemek szerint ezek a csoportok, a nem, a kor és az ökológiai szint szerint ezeknek a veszélyeknek. És mindez tényleg nagyon rámutat arra, hogy mennyire sebezhetőek a nők. Vietnámban a nők nem csak áldozatok, hanem ö, ott, ahol én meglátogattam azokat a helyeket, ott találkoztam szervezett nő mozgalommal. Tehát gyakorlatilag ö, megpróbálják megoldani a különböző természeti katasztrófák ö, problémáit. Mutatnék egy példát. Sahina de Gun, Bangladesben lakik egy faluban, és ott egyre erőteljesebb áradások vannak. És ő egyébként nem áldozatnak látja saját magát, hanem ő azt mondja, hogy mi nem azért születtünk, hogy szenvedjünk, hanem azért születtünk, hogy harcoljunk. És a családja akarata ellenére Szahéna, aki egyébként nem is tudta az iskolát sem befejezni, egy katasztrófa megelőzési tanfolyamon vett részt, és ő lett az elnöke egy helyi szervezetnek, és elmagyarázta az ott a helyi nőknek, hogy hogyan lehet harcolni a katasztrófákkal. És például, hogy a tűzifát magasabb helyen kell tárolni, nem a padlón, a házakat nem a padlóra építik, hanem valamivel magasabb pozícionálják, és így a nők elő tudnak egy kicsit jobban készülni ezekre a természeti katasztrófákra, és ez segít ennek, ezek hatásainak a kézben tartására. Hogyha megnézzük, akkor a klímaváltozás és a migráció komplex témája nagyon jelentős. Van egy olyan prognózis, ami szerint 2050-ben 15 millióan fognak, 50 millióan fognak ezek miatt bevándorolni, illetve kivándorolni a saját országokból. És hogyha az emberek rossz körülmények között ott kénytelenek élni, akkor előbb-utóbb kivándorolnak. És itt főként nőkről beszélhetünk, akik kivándorolnak saját hazájukból. Elmondható, hogy extrém tornádók és természeti katasztrófák sújtják ezeket a területeket, és ezek főként a sajtóban főként ezek a nagy események jelennek meg, azonban a jövőben a lehető legrosszabb az a szárazság lesz, és az egyéb járulékos hatások lesznek rettenetesek, és ezek nagyon nagy mértékben fogják sújtani a nőket. El tudom képzelni azt, hogy a nők meg fognak próbálni társadalmi hálózatokat reakcióként kialakítani, erre válaszul. A férfiak azok talán egyszerűen elköltöznek, keresnek maguknak egy másik munkát, vagy egy másik vidéket, ahol lakhatnak. De gyakran megállapítható, hogy a nők visszamaradnak az adott helyszínen, és ők lesznek a család féljei, és nekik kell utána a családot támogatniuk, ami számukra személyesen egy további megterhelést jelent. Ugyanis amikor már a nők is kivándorolnak, akkor ő nekik nagyon nagy veszélyekkel kell szembenézniük. A Plan International rámutatott arra, hogy Bangladesben vagy Etiópiában a rosszabb életkörülmények között itt szárazságok és áradások váltakozásáról van szó, a nők rákényszerülnek arra, hogy nagyon korán megházasodjanak, vagy akár, hogy prostitúcióba kényszerülnek, hogy túléljék ezt a helyzetet. Van még egy különleges szempont, amiben most nem akarok részletezni, ez pedig az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon járulnak hozzá a klímaváltozáshoz. Ez is egy érdekes szempont, de ezzel kapcsolatban a kollégák még majd többet fognak elmondani. Tehát ezt egyébként egy szervezet rámutatott, a Recommend Future szervezet. És én megpróbálom a, a hatásait a klímaváltozásnak, és főként ami a nemekre vonatkozó specifikus hatását illeti, rámutatni, és én azt gondolom, hogy erre a szempontra feltétlenül oda kell figyelni, hiszen nagyon fontos az, hogy a tudósok és a politikusok felé felismerjék azt, hogy a klímaváltozás nem csak egy technikai és politikai jellegű globális probléma, hanem szociális vetülete is van. És a politikában a projektekben és a tanulmányokban nagyon fontos, hogy a sérülékeny és kitett csoportokat különösen is figyelembe vegyük. Tehát itt nagyon fontos, hogy a különböző károkat és a biztonság elvesztését is figyelembe vegyük. És uh, itt ez nem történhet egyelő módon férfiak és nők, gyerekek és felnőttek szemszögéből, hanem nagyon is különbséget kell tenni aközött, hogy a szegények és a menekültek sorában hol, hogyan találhatóak meg ezek a csoportok. Gary Matai-ról készült felvételt látnak, ő egy indiai lány a bátyával, és az ő számára a klímaváltozás valóban tény, ő a saját bőrén érzi ezeknek a kiadásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Volt némi kis technikai problémánk, de köszönöm az előadást. Irene Dangelman nagyon sok érdekes dolgot említett számunkra érdekes és fontos dolgokat. A nők nem csak áldozatok, hanem a megoldás részesei is. Akkor folytatjuk a programunkat, és most Joanna Borzának adjuk meg a szót, aki az Európai Nemek közötti Egyenlőség Intézetének szakértője. Öné a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak bennünket ide. El kell mondjam, hogy a Vilniuszi Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete, ez egy új intézet, először fordul elő, hogy itt a szakbizottságban önöknek bemutathatjuk a munkánkat, és ezt nagy örömmel teszem. A, az előadásom címe a következő, megpróbálok minél rövidebb lenni. A címemben szerepel, hogy Európa 2012-ben. A az EU Dán elnöksége alatt összpontosítani fog az elnökség a klímaváltozásra és a nemek egyenlőségére, a nemek kérdésére. Az elnökség számára majd jelentést fogunk készíteni, mégpedig a pekingi cselekvési program alapján, a mutatók alapján kutatást folytatunk, végzünk ezen a területen. Ma a kutatás alapján mutatom be az előadásom főpontjait, mert mindez az említett előkészületek része. Úgy tervezzük, hogy október végére, november elejére elkészülünk a munkával, akkor kezdődik az adminisztratív folyamat, és reméljük, hogy 2012. februárjában ezt mindenki számára, a nyilvánosság számára közé tudjuk tenni. A jelentés egyik célja, mint mondtam, a monitorozás, valamint a nők és a klímaváltozás területének és a célkitűzés kérdéseknek a vizsgálata, mindez az EU szemszögéből. Mindez idáig nagyon sok problémáról hallottunk az előző előadásban, globális perspektívából tekintve a klímaváltozásra. Mi a kutatásra összpontosítunk, és a vitában figyelembe vesszük azt is, hogy milyen problémáik vannak az európai tagállamoknak, az európai államoknak, és a nőknek milyen szerepe, az, mi a szerepe az európai helyzetet figyelembe véve itt mindig a klímaváltozás fényében vizsgálva mindezt. A fő témák, amelyekkel foglalkozni fogok, egyébként több példát is be fogok mutatni, az egyik az, hogy a klímaváltozás a nemek szempontjából hogyan vizsgálandó a kitettség, sérülékenység szempontjából, és a nők és a férfiak hogyan járulnak hozzá az üvegház gáz kibocsátásokhoz. Nem akarunk senkit sem hibáztatni, egyik felet sem, hanem ezeket a kérdéseket kiemelnénk, hangsúlyoznánk, bemutatva, hogy mindennek súlya van, főként akkor, amikor szakpolitikai megoldásokat fontolgatnak. Majd pedig azt is megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak, képességei a nőknek és a férfiaknak arra, hogy reagáljanak ezekre a változásokra, figyelembe véve szociális helyzetüket, és itt különböző perspektívák, hozzáállás tapasztalható, arra vonatkozóan, hogy a szakpolitika hogyan veszi figyelembe a klímaváltozást a nők és a férfiak szempontjából, valamint hogyan érinti különbözőképpen a nőket és a férfiakat az itt kidolgozott politika. A kutatásból kidomborodik egy kérdés, mégpedig az, hogy a nemek kérdése marginális, a klímaváltozás vizsgálata során nem annyira evidens ez a téma, viszont ami a nők egyenlőségét illeti, a nemek egyenlőségét illeti, a klímaváltozás azért nem a legfontosabb kérdés. Sok, sok esetben ez a perifériára kerül. A kutatási terület fejlődése még kezdeti stádiumban van, más területekhez hasonlítva, kevés a kutatás, és így nehezen hasonlítják össze a különböző nézőpontokat, és kevés pénzügyi erőforrást fordítanak a kutatásokra. Hát ez a mi célunk a mi kutatásunkkal, a tanulmányal, mégpedig az, hogy kimutassuk, hogy a nemek kérdése a klímaváltozásban, legyen a szakpolitika vagy egyéb terület, figyelembe vehető, és ami pedig a nemek közötti egyenlőssége kapcsolatos kutatásokat illeti, itt a klímaváltozás nem csak technikai kérdés, hanem szociális, emberi, gazdasági felelősség kérdése is. Hogy említsem meg gyorsan ezt a témát is, bár az előző előadó erről már szólt. A nőknek és a férfiaknak más és más a szerepük a társadalomban, és a különböző erőforrásokhoz, képességekhez, oktatáshoz, szociális státuszhoz másképpen jutnak el, és így a válaszuk a klímaváltozásra más és más. Európában volt kutatás például az északi sark térségén, és ez kimutatta, hogy az ott élő emberek esetében a nőket, férfiakat másképpen érinti a klímaváltozás. A nők könnyebben alkalmazkodnak a változásokhoz, könnyebben találnak rá új életstílusra. A férfiaknak ez nehezebb. Nem akarok itt senkit sem hibáztatni, egyik felet sem, csak meg akartam mutatni, hogy itt vannak különbségek, és ezekkel számolni kell. A hőhullámok, amelyek Európát elérték, vagy az áradások a nőket és a férfiakat másképpen érintették, mert az erőforrásaik, a státuszok, más-más kérdés, hogy milyen helyzetben éri ez őket, és ennek mértékében tudják ezt megoldani. Ami pedig a az üvegház hatású gáz kibocsátást illeti, ismerik önök ezeket a tanulmányokat, az emberek a szociális státuszok miatt drágább közlekedési eszközöket használnak, mint a nők, mert a nők inkább közelebb maradnak az otthonukhoz, a családról gondoskodnak, és olyan munkákat választanak, amelyek nem annyira távol esnek. Tehát a nők ekológiai, ökológiai lábnyoma kisebb, mint a férfiaké. Viszont ha a státuszuk egyforma a férfiakéval, akkor a, az üvegház hatást kiváltó gázkibocsátás is egyforma a nők és a férfiak között. Tehát itt nem feltétlenül a nemek kérdése számít, hanem a státuszuk és a gazdasági helyzetük és az erőforrásaik. Tehát különbözőképpen lehet ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Egyéni szinten is eh, másképpen más-más módon tudják a férfiak és a nők enyhíteni a klímaváltozás hatását, vagy alkalmazkodni hozzá. A lányoknak és a fiúknak nem mindig egyforma a hozzáférése az oktatáshoz. Nem mindig tudják ugyanazokat a munkákat végezni, ugyanazokat a szakmákat vagy posztokat vállalni, a fizetésben is különbségek vannak, stb. Ez hatással van rájuk, és a mindennapi elfoglaltság is számít. Például, ha valaki nagyon zöld energia forrást választ, általában a nők nem tudják pontosan, hogy hogyan döntsenek, hogy minél gazdaságosabb, zöldebb energia berendezést válaszanak, a férfiakkal ellentétben, vagy az autók, a közlekedés terén sem rendelkeznek annyi információval. A klímaváltozás érzékelése és az ahhoz való hozzáállás. Ez új elem a vitában, az itt előterjesztett gondolatok talán újak. EU szinten létezik az Euróbarométer szolgálat, és a klímaváltozás területén is több európai barométert készítettek, vizsgálva az attitűdöket és a felfogást a nők, férfiak vonatkozásában, hogyan látják ők a klímaváltozás megoldását, és mennyire tartják fontosnak ezt a témát. A barométer felmérései, illetően több kutatás történt az EU tagállamokban, vizsgálva a különbségeket, eltéréseket. Például azt, hogy különbség van a között, ahogy a nők látják a klímaváltozást, ők ezt inkább fenyegetettségnek érzik, mint a férfiak. Valamint azt is vizsgálták a felmérések, hogy milyen szakpolitikákat tartanak jónak e célból a nők, például atomerőművek vagy egyéb technológiai megoldások, figyelembe véve a klímaváltozást, hiszen ezek okozhatnak egészségi problémákat, szociális problémákat, például a gyermek gondozás, gyermekgondozási intézmények, hiszen ők közelebb állnak a mindennapi helyzetekhez, inkább, mint a, ami a technikai megoldásokat, technológiai megoldásokat illeti, hiszen ez összefügg a státuszukkal, szociális gazdasági helyzetükkel, képzettségükkel. Egy másik kérdés, amit vizsgálunk, mégpedig az, hogy a különböző kormányok intézkedései a klímaváltozás terén mások és mások. Fölteszünk kérdéseket, példákat hozunk fel erre, ezt egyébként még ezt egyébként megvitatjuk, de Tapasztalhatjuk, hogy a különböző szakpolitikák más és más hatással vannak a nőkre és a férfiakra, itt a klímaváltozás enyhítését illetően. Valóban ez mind attól függ, hogy ezek olyan területeket érintenek-e, amelyek közelebb állnak a nőkhöz, vagy közvetlenebbül befolyásolja a nőket. Ez összefügg az adóztatással, energia, árok, árak, fogyasztás, egyéb fiskális megoldások szempontjaival. Néhány gondolatot itt ezen a dián felsoroltam arra vonatkozóan, hogy miért kell foglalkozni a nemek egyenlőségének szempontjával a klímaváltozás során. Az első kiinduló pontom az volt, hogy a nőknek, férfiaknak más és más a szerepük, igényeik, hozzáállásuk, nézőpontjuk, de eleve másak a nők és a férfiak, viszont a tagállamok között, tagállamok különböző régiói között is vannak eltérések. És mindezt figyelembe kell venni akkor, amikor a klímaváltozással foglalkozunk. Második elem, miért kell a nemek egyenlőségének kérdését itt figyelembe kell venni, azért, mert ez az igazságosság és az egyenlőség körébe tartozik. A döntés hozatalban, ha részt veszünk olyan területen, amely mindannyiunkat érint, akkor itt különböző vélemények vannak, látásmódok, amelyeket ki kell fejteni, másodszorban pedig itt a hatékonyság és a hatásosság kérdése is felmerül, például az erőforrások pazarlása, azután az emberi képességek, hogyan lehet ezeket a problémákat figyelembe venni, és milyen megoldásokat lehet a mindannyiunkat érintő problémákra találni. Itt ismét ugyanazt a nézőpontot látjuk, a klímaváltozásnál meg kell nézni, hogy ki hogyan dönt, kinek mihez van hozzáférése, milyen erőforrásokhoz, kiviszi ezt tovább, és azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet figyelembe venni a klímaváltozást, annak hatását, hogyan foglalkoznak vele, hogyan fejlesztik ki a szakpolitikákat, és milyen megoldást találnak arra, hogy a nemek egyenlőségét is itt figyelembe vegyék. És visszatérnék oda, ahol kezdtem. Úgy gondolom, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdését, a klímaváltozást, a nemek egyenlőségének szempontjából figyelembe vegyük, de a nemek egyenlősége át kell, hogy hassa a klímaváltozási szakpolitikákat és a kutatásokat. Köszönöm. Tack så hemskt mycket för det föredraget, eh, fru Borza. Köszönöm szépen. Köszönöm Borza asszony ezt az előadást, ami a nemek közötti egyenlőség európai intézetét illeti, ez rendkívül fontos a parlamentünk számára, valamint a problémák, statisztikák, kutatás szempontjából. Ennek az intézetnek döntő jelentősége van, hiszen lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a dolgokat, és később ennek alapján hozzunk döntéseket. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót válaszadásra, de ezelőtt szeretném még átadni a szót Kill Nielsen asszonynak, aki kommentárokat kíván fűzni. Igen. Szeretnék rátérni a biztos asszonya arra a kérdésre, hogy szerinte változhatnak-e a dolgok. A gender vagy a nő szó sohasem jelenik meg az Európai Unió szövegeiben, hogyha éghajlatváltozásról van szó, például a 2050-es úti tervben a 2020-as európai stratégiában. Ez a két szó nem szokott megjelenni. Remélem, hogy változik a helyzet. Hasonlóképpen elképzelhető, hogy a bizottság figyelembe vegye a gender kérdését úgy, hogy nemenként szerez be adatokat, és ambiciós programokat valósít meg, hogy nőket vonjon be ebbe az ágazatba, mint ahogy láttuk a 3E kezdeményezés, most már néhány éves. Nyolc kormány vesz részt benne, és ezek a lányokat bátorítják a zöld gazdasági ágazatba való belépésre. Várom válaszát. Köszönöm szépen. Kíván válaszolni? Yes, thank you. Igen, először is a gender szó nem jelenik meg a ö, 2050-es programban, stb. Nos, az egyik nagy kihívás, amikor írtok az utatervet, az, hogy sok különböző aspektust kell keverni, és félő, hogy akkor nem tudunk semmire fókuszálni. Az energia szektorra fókuszáltunk, és arra, hogy 2030-2040-ben mi legyen a mérföldkő. A nagy ágazatokra koncentráltunk, közlekedés, épületek, mezőgazdaság. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a részletes politikába a gender szó ne fordulhatna elő. Sőt, elő is fordul. Fölösleges mondani, amikor a zöld gazdaságot segítjük elő, akkor ez nem csak gender szempontból, hanem az idősek szempontjából, a háztartások szempontjából is megpróbáljuk a kompenzáció rendszerét is kiépíteni, megfelelő ö, mm, adókedvezményekkel, és itt ö, szeretném az előttem ö, szólónak a szavait átvenni. Ö, valóban, ö, amikor döntés születik, előtte fontos adatokkal bírni, lehet, hogy itt többet kellene tennünk. Vannak nagyon nagy kihatású döntések, és az előzetes adatbeszerzés segít pontosítani. Köszönöm szépen. Szeretném még valamit mondani? Nem. Akkor Folytatjuk. Rövid hozzászólásokat várunk az árnyék jelentéstevőktől. Megadom a szót először Esztrán Lászonynak. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak ma délután. Nagyon érdekesek voltak a kutatási eredmények. Több jelentés is írtam az éghajlatváltozásra az Európai Parlamentben. Sok konferencián voltam, ami az éghajlatváltozással foglalkozott. A ö, női jogi bizottságban dolgozom, és ezért különösen foglalkoztat a nők elleni diszkrimináció. Megpróbálom összehozni a két fogalmat, az éghajlatváltozás és a nők helyzete. Mindkettő fontos képviselői munkámban. Nyilvánvaló, hogy a nőket negatívabban érinti az illető kérdés. Hogyha megnézzük a jelenlegi válságot, akkor világos, hogy nem a nők felelősek a gazdasági válságért, amelyen most keresztül megyünk. Ennek ellenére a nők a fő áldozatai ennek a válságnak. Ugyanez áll a természeti katasztrófákra, szegénységre, stb. Azt hiszem, mi nők általában kevésbé vagyunk tanultak, kevésbé vagyunk iskolázottak, kevésbé férünk hozzá a tudáshoz, az információhoz. Kisebb a társadalmi presztízsünk, kevesebbet keresünk. Szociálisan kevesebbre értékelnek áldozatai vagyunk az előítéleteknek, társadalmi, vallásos előítéleteknek. A nők foglalkoznak többet a család, a gyerek jólétével. Egy kutató azt mondta, hogy a, ö, amikor élelmiszerhiány van, a nő vesz utolsónak a tárból. Ne felejtsük el, hogy a szegénység is leginkább a nőket sújtja. A következő nagy háború sokak szerint majd a vízről szól. Itt is a nők lesznek a fő áldozatok. Ennek tudatában kell lennünk. A nők többségét képezik a menekülteknek, még az éghajlat változás miatti menekülteknek is. Eme okokból fontos, hogy a nőket vonják be a döntéshozatalba. A nők mondhassanak véleményt, szólhassanak bele a döntésekbe, hogy hogyan reagálunk a klímaváltozásra, is. jobban bele kell vonni őket a kutatásba is. Szerencsére van, vannak női kutatók, de sokkal többre van szükség. A ritka erőforrások kezelésébe is jobban bele kell vonni a nőket. A környezettel elővigyázatosabban kell bánni. Ebben is szerepet játszhatnak a nők. Hasonlóképpen a természeti katasztrofák megelőzésében. És az éghajlat változás végletes formának megelőzésében. A ö, nőknek biztosan kell lehetőséget, hogy teljes szerepüket játszhassák a társadalomban. Elnök, köszönöm szépen, mielőtt folytatnánk, szeretném megadni a szót Jana Marina Jenekodakis asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Capable. a formális oktatásban kevésbé vesznek e, részt a nők. Ezt én Mégis egyenlők vagyunk a férfiakkal. E, nem e, szabad a nőket félreállítani. Hadd mondjam el, hogy nagyon nehéz átlátni, hogy miért női kérdés az változás, sok más veszélyeztetett, sérülékeny csoport van, gyerekek, stb. De nézzük a női perspektívából. Nem szeretem a nők sztereotipizálását. Valaki mondta, hogy a háztartás irányításával a háztartási emisszióért a nők felelősek zöldebb termékeket kell választani. A nők azok, akik a következő generációt felnevelik. Ezért kell biztos, hogy a nőknek zöldebb legyen a megközelítése. Valaki azt mondta, hogy érzékeny döntéseket is a nők részvételével hoznak. Az autó kiválasztása. A nők gyakran választják a zöldebb megoldást. De ne felejtkezzünk, feledkezzünk meg arról, hogy a normál autónál drágább, a környezeti szempontból kedvezőbb autó. A nők vezetik a háztartást, és ezért bizonyos mértékben tényleg ők a felelősek. Választási, választás előtt állnak, és ők nevelik inkább a gyerekeket. De más csoportokat is be kell vonni, amikor éghajlatváltásról beszélünk, nem csak a nőket. Azt hiszem, hogy ez egyenlőtlen lenne. harmadik világról beszéltünk, a szegényebb világról, amelynek eh, nagyobb támogatásra van szükségre, szüksége a mezőgazdaságban. Eh, ugyanúgy mondok, a szegényebb országokra vonatkozik a nőkre is. Az éghajlatváltozás csak a nők, nőket érinti, vagy elsősorban nőket Nem, ez globális kérdés, globálisan kell nézni. Nem tudom, hogy ez nemmel összefüggő kérdése. Más szemszögből is meg lehet közelíteni. Leginkább azt tetszett, amikor valaki azt mondta, hogy ez társadalmi felelősség, emberi felelősség, ebbe az irányba kell elindulnunk jó a női kérdéseket megvitatni, eh, de ez általános kérdés. Köszönöm eh, szépen. Eh, ki kíván hozzászólni? Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a reakciókat. Ez mutatja, mennyire érdekli önöket ez a téma különböző aspektusokból. Szeretnék reagálni a legutóbbi hozzászóló szavaihoz. Szeretném előzni, hogy ez tényleg nemmel összefüggő kérdés. Az éghajlatváltozás a jelenlegi társadalmi egyenlőtlenséget, különbségeket növeli. És a nemek közötti egyenlőség az egyik legnagyobb egyenlőtlenség a világon. Hogyha nem kezeljük az éghajlatváltozást úgy, hogy ö, tudatában vagyunk az egyenlőtlenségnek, akkor félő, hogy az egyenlőtlenség nő. Ez stimulál, ennek stimulálnia kell bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek más egyenlőtlenségek, mindig találkozik a nem és a ö, szegénység kérdése, a szegénység és a kor kérdése. Mit jelent egy fiú számára felnőtt és egy lány számára? Mind a kettőt meg kell vizsgálni. A gender szó nem csak a nőkre vonatkozik nem csak a nők oldalát kell megvizsgálni, hanem a férfiakét is. Ezt szerettem volna válaszolni. A nők nem csak áldozatok, hanem résztvevők is. Most pedig Borza asszony kap választ. Én is szeretném megköszönni a megjegyzéseket, a különböző perspektívákat, amelyeket felvázoltak. Szeretnék reagálni a nők, mint áldozatok aspektusra. Nagy kihívás az éghajlatváltozásról úgy beszélni, hogy a nők, az áldozatok és sérülékeny helyzetben vannak. De úgy gondolom, hogy a nők különböző perspektívákból vesznek részt. Ezért különböző megoldások is léteznek. Így is meg lehet közelíteni ezeket az úgynevezett gyenge pontokat. Arra figyelni, hogy a nők mennyire vesznek részt a döntéshozatali folyamatban, szintén fontos hogyan férnek hozzá a döntéshozatalhoz, milyen módon. Még egy válasz, amit szeretnék adni az autóválasztással kapcsolatban, a hétköznapi felelősséggel kapcsolatban, az emberi szükségletekkel kapcsolatban. Itt az volt az érv, hogy a nők társadalmi státuszából az következik, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy környezetbarát autót vegyenek. A zöld energiaval kapcsolatos döntésekben ezt is világosan kell jól kell informálni a nőket, és nagyobb felelősséget kell E, rájuk ruházni, azért, hogy megfelelően tudjanak választani. Köszönöm szépen. E, sajnos e, el kell távozzon körünkből Köni Hedigárd, ezért most megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy meg kell különböztetni az éghajlat és európai nők, valamint az éghajlat és fejlődő országbeli nők kérdést. Egyes kultúrákban, Szomáliában, Bangladesben, Vietnámban nem is kérdés. Az éghajlatváltozás másként fogja a nemeket érinteni más a helyzetük a társadalomban, más a munkaerő piacon a helyzetük. Hosszan gyalogolniuk kell a vízért, energiáért, stb. Ezért értemes azt mondani, hogy a klímastratégiák figyelembe kell vegyék a nemi aspektust. Oda kell figyelni azonban, hogy európai kontextusban ezt hogyan kezeljük. Még mindig van bérezésbeli különbség, megkülönböztetés a munkaerőpiacon, még továbbra is kevés a nő a természettudományokban. ne, mondj, ne egyszerűsítsünk. A bizottság dönteni fog holnap a következő kapról, a mezőgazdasági politikáról. Ott sem lesz valószínűleg utalás a nem kérdésére, pedig ez kihat a nők helyzetére. És még egyenlőtlenség van Európában ki milyen autót engedhet meg magának? Ez volt a következő kérdés. Itt a nőknek segítségre van szükségük. Hogyha megnézzük a mérföldköveket a közlekedési politiká jövőjében, akkor sokkal több lesz a tömegközlekedés, és a nők ö, rendszeresen használják a tömegközlekedést, akkor is, amikor a férjük autóval jár. Még ez is nemenként különböző kihatással fog ö, bírni. Itt is különbség van, egyenlőtlenség van. Ö, Svéd ország déli részén ö, Dániában, Lengyelország északi részén árvíz volt idén nyáron, ennek nem volt nemi aspektusa. Ezt azt hiszem megállapítjuk, más kultúrában élünk. Még egy utolsó megjegyzés. Egy euróbarométer múlt héten azt mutatta, hogy ha megkérdezzük a férfiakat, nőket, hogyan látják az éghajlatot, annak fontosságát, más eredményt adtak a nők és a férfiak, sok mindenben, de az éghajlattal kapcsolatban nagyon hasonlóak voltak a válaszok. A fejlődő világban az éghajlat és nők kérdése sokkal nagyobb kihívás, mint Európában. Elnézést kérek, el kell távoznom. Köszönöm szépen a meghívást, gratulálok a kezdeményezéshez. Tudjuk, hogy ez a téma nagyon fontos a nemzetközi tárgyalások során is, és azt hiszem, hogy továbbra is folytathatjuk a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy előadást tartott. Örülök Remélem, hogy továbbra is együttműködhetünk önnel, ahogy eddig. Eh, vi har lite mer tid kvar när det gäller den här momentet. Så jag vill... Még egy kis időnk maradt erre a pontra. Felteszem a kérdést. A képviselők kívánnak-e kérdést feltenni? Az NGO-knak vannak-e kérdéseik? Ha igen, itt az idő. Rendben, ebben az esetben tovább lépünk, és átadom a helyemet.

Okej, då eh, går vi vidare. Rendben, akkor folytassuk a munkát és a meghallgatást. És akkor itt elől kicserélődtek az arcok, két új szakértőnk van itt elől az elnöki asztalnál, üdvözlöm Önöket körünkben, és 15-15 percük van arra, hogy előadják a prezentációkat, és Liánes Saleteket üdvözlöm a Heinrich Böll alapítványtól Észak-Amerikából, és ő is beszélhet természetesen magáról, bemutatkozhat. First. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy ma előadást tartatok. PowerPoint-om nincsen, de azért döntöttem így, mert a az előadásom a klímafinanszírozásra összpontosít, és az elvekkel szeretnék foglalkozni, ami a klímafinanszírozását illeti a, és a klímaváltozás kettős mainstreaming a fenntartható fejlődésért a nők nem csak potenciális áldozatok, hanem aktív részesei a változásnak. Szóltunk arról, hogy a nemekkel kapcsolatos tapasztalat hogyan függ össze a szegénységgel és az erőforrásokhoz való hozzáféréssel. Éppen ezért a pénzügyi erőforrásra is összpontosítani kell. Erre vagyis arra, amit az EU, az EU tagállamok szentelnek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az enyhítés finanszírozására a, és arra, hogy a nők itt valóban jogkört kapjanak. Ami a nemek közötti egyenlőség nyelvezetét illeti. Sajnos Heidegger biztos azt, hogy már nincs itt, de elmondanám, hogy két dolog fontos, amikor a nemek egyenlőségéről beszélünk, aminek mindent át kell hatnia, például közlekedés, szállítás, mezőgazdasági politika, energiapolitika. Hallottak az ENSZ keret egyezményéről. Az utolsó kankoni megállapodással kezdődött ez a nemek közötti egyenlőség elismerése jegyében és a klímaváltozás eh, hatásainak vételével, ami egyenlőtlenül érinti a eh, különböző országokat, és arról is szól, hogy az európai országok a fejlődő országokat segítik az enyhítésben, az alkalmazkodásban és az erdők megőrzésében. Edegárt biztos asszony elmondta, hogy különböző a nemek egyenlőségére összpontosító politikákra is szükség van, de ehhez eszközök kellenek, pénzeszközök, és ez a hatékonyság, a finanszírozás hatékonyságának egyik eszköze. A nők az egyik legrelevánsabb partner csoportot érinték. 50-50 százalékát teszik ki a világ lakosságának, és így optimális eredményekre van szükség. A fejlődés, fejlesztés finanszírozása már megmutatta, hogy a különböző projektek során a nemek egyenlőségét figyelembe kell venni, hiszen ez javítja az eredményeket, és a hatékonyságot növeli. Viszont különböző kötelezettségeket is lefektettek a nemzetközi megállapodásokban. A klímaváltozás nem vákumban történik, és a, az erre való reagálás, reagálás szem figyelembe kell venni, hogy ezen cselekvés során elképzelhető, hogy az emberi jogokat megsérték. Hogyha nem tesznek különbséget, sokszor nem tesznek különbséget itt a nők és a férfiak között, sőt, diszkrimináció tapasztalható a nők ellen. Sokszor nagyon kevés az utalás a kiszolgáltatott csoportokra. Erről hallottunk ma. A klímaváltozásra szánt pénzek során bilaterális, multilaterális finanszírozási eszközök során nem mindig veszik figyelembe a nők, férfiak egyenlőségét. A folyamatban lévő tárgyalások során is ezt figyelembe kell venni. Ez az ENSZ ICCC összfüggésében, FCCC összefüggésében is figyelembe kell venni, de a G7-ek, 8-ak, G20-ak összefüggésében a Világbank, a Regionális Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank, a az EU bank és a kétoldalú finanszírozási eszközök összefüggésében. Figyelembe kell venni a fejlesztési politikát is ebből a szempontból. Ebben szintén a mainstreaming kell, hogy szerepeljen, hogy elérjük a célt. Mi a cél? Az alacsony színfelhasználás, a klíma fenntartása és a nemek közötti egyenlőség továbbfejlesztése. Úgy látjuk, hogyha megvizsgáljuk a realitásokat és a szükségleteket, hogy itt még mindig vannak különbségek. Most a számadatokban nem megyek bele, de azt látjuk, hogy a két és több oldalú pénzügyi mechanizmusok az önkéntesség alapján történő befizetéseken alapszanak. Nagyon sok az ígéret, de nem mindig válik ez jelentős, vagyis minél hamarabb a pénz folyósításává. Nem mindig folyósítják a pénzt. Néhány elv itt releváns, és a kihívásokkal foglalkozni kell, legyen ez adekvát, legyen előrelátható azért, hogy a hosszú távú finanszírozás biztonságos legyen. Vegyük itt figyelembe a különböző felelősségeket, a szennyező fizet elvét, valamint a pénzügyi tranzakciók adóját is itt meg kell említeni, az EU már lépéseket tett ebben az irányban, valamint ez legyen kiegészítő, tehát a már meglévő fejlesztési, támogatási kötelezettségeken túl kell ezeket elhatározni és megvalósítani ami a szegény fejlődő országokat illeti, és hogyha itt koncesszión alapuló kölcsönökről van szó, és nem pedig támogatásról, akkor ez nagyon sok fejlődő ország, vagy legkevésbé fejlett ország adósságterhét növeli. A klímaváltozás, finanszírozás, a az adófizetők pénzét használja fel, és így az irányítás és a folyósítás meg kell, hogy feleljen a demokratikus elveknek, átláthatóság, elszámoltathatóság, az állami részvétel a döntéshozatalban és a nagy nyilvánosság részvétele. A kedvezményezett országoknak és a nőknek megfelelő ismereteket kell átadni azért, hogy megfelelően használják fel ezeket a támogatásokat, ami pedig a klíma finanszírozást illeti, ami a fő elvekre vonatkozik, a nemek egyenlősége legyen mindig vezérelv az összes finanszírozási eszköz során. Például a mostani tervekben is kapjon ez helyet. Vannak más eszközök is, például a globális alap az éjsz ellen, a tuberkulózis és a malária ellen, a globális szövetség a védőoltások érdekében. Itt a nemek egyenlősége már kezdettől fogva kell, hogy szerepeljen az összes alap esetén. A kritériumok legyenek specifikusak, például ami a gyógyszereket illeti. Sokszor csak néhány feltörekvő országra összpontosítanak, de itt a kisebb közösségekre is oda kell figyelni, az emisszió csökkentésére, a nők szerepére, és el kell mondjam, hogy itt vannak prominens példák. Most ezeket a mikrofinanszírozásra összpontosítják, de ezen túl kell lépni. Azután az explicit eh, gender kritériumokat bele kell venni a klímára szánt pénzeszközökbe legyen egy kötelező gender elemzés a projektek, programok során, legyen külön gender költségvetés, néhány világos mutató, bemutatva, hogy a különböző projektek, programok hogyan járulnak hozzá a nemek egyenlőségéhez. És többször már hallottunk erről, de ki kell emelni, hogy milyen fontos az, hogy szisztematikusan összegyűjtsük az adatokat a megkülönböztetésről, vagy diszkriminációról. Legyenek itt mutatóink és mércéink. Ami az adatgyűjtést illeti, itt a csúk és a tojás problémájával találjuk magunkat szembe, de mindenképpen el kell gondolkodni a nemek egyenlőségének kérdésén itt a projektek során, mert különben nem tudjuk a megfelelő adatokat összegyűjteni. Ez még csak most kezdődött ez a munka, hallottunk az Euróbarométerről, és ez az egyik eszköz ahhoz, hogy az adatgyűjtést szorgalmazzák, itt a nemek eh, közötti diszkrimináció tárgyában. A nemek közötti egyenlőség, a szakértelem, az intézmények munkájában is meg kell, hogy jelenjen, akkor, amikor a klímafinanszírozás eh, irányításáról van szó. Szükség van a nők hozzájárulására, részvételére, érintett felekként és kedvezményezetteként minden szinten, és ezt a nemzeti fejlesztési tervekkel összhangba kell hozni, és ezeket országra kell szabni, a nemek egyenlőségére odafigyelve, átlátható folyamatként, és a helyi embereket is legalább be kell vonni, azokat, akik a klímafinanszírozásban részt vesznek. Valószínű, hogy már kifutok az időmből, néhány pontot szeretnék még itt kiemelni. A finanszírozás allokálását rendszeresen ellenőrizni kell, mégpedig a nemi egyenlőség szempontjából. A DAX szerint az EU segélynek csak 22%-ában veszik figyelembe a nemek egyenlőségét. Pedig a, ennek az elvnek a jelenléte nagyon fontos a fejlesztési segélyek során. Végül néhány szót szólnék az EU és az EP szerepéről, hiszen a legjelentősebb fejlődés finanszírozóról van szó a klímaváltozás megakadályozására külön felelőssége van az EU-nak és 27 tagállamának a eh, klíma finanszírozás során a nemek egyenlősége figyelembevétele terén. A tárgyalási folyamat során az új zöld klíma alap eh, esetében itt figyelembe kell venni az elmondott szempontokat. Nagyon kevés EU ország állt elő itt e, javaslatokkal. A másik pedig az Európai Bizottság, Európai Parlament az európai országokat képviseli, és e, oda kell figyeljenek arra, hogy hogyan költik el az európai adófizetők pénzét a fejlődés, fejlesztés finanszírozását, finanszírozása, klímaváltozás elleni arc finanszírozása, a hozzájárul ahhoz, hogy alacsony szénfelhasználású fejlődési utakat keresünk. A pénz, ebbe beletartozik az Európai Beruházási Bankon elköltött pénz is, és itt még néhány alapot meg kell említeni, ahol nem veszik figyelembe kielégítően a nemek közötti egyenlőség kérdését. Köszönöm szépen a prezentációt, ez egy nagyon érdekes téma volt, hiszen a finanszírozás nélkül természetesen nem lehet lépéseket sem tenni, és ahogy ön is elmondta, hogyha a nemek szerinti megkülönböztetés hiányzik, akkor nem tudjuk ezeket a nem mi szempontból specifikus szempontokat figyelembe venni itt, és megkülönböztetni őket. Nagyon köszönöm, és most Gudenit Albert asszonynak adom meg a szót, aki Women for Climate Justice szervezettől érkezett hozzánk, és akkor öné a szó, mutatkozzon be röviden, és Önél szó, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni ehhez a, az eseményhez. Már régóta számítottunk rá. Hálózat vagyunk, és az éghajlatváltozás és a nemek összefüggésével foglalkozunk. Most az európai helyzetre koncentrálunk, ez kiváló alkalom számunkra. Azt remélem, hogy folytatódik ez a vita. Csak áttekintés a hálózatunkról, de hadd mondjam el, mivel ő nem ismerik a helyzetet nálunk Németországban, a kormány a főtárgyaló partner, vannak civil szervezetek, de más, mint például a CSD folyamat. A nők, női ö, szervezetek ö, most ö, tömörültek. Ö, mi 5-6 szervezetet ö, tömörítünk. E, így jobb az interakciós lehetőség. Először is szeretnék áttekintést e, adni a jelenlegi gender aspektusról az UNFCCC tárgyalások e, során. Az egyik válasz az adaptáció, a másik a mitigáció, az üvegházhatású gázok kicsökken, kibocsátásának csökkentése a gender aspektus elismerik elég tág körben. A Cancun megállapodásban is, de a nemzeti adaptációs tervekben még vannak hiányosak. Ami a mitigációt illeti, itt más a helyzet. A gender relevanciát nem ismerik el teljes mértékben kivéve az erdők esetében. Az erdők kivágásának hatása teljesen egyértelmű megfogalmazás, értelmezés kap. A Kyoto jegyzőkönyv a fő kötelező megállapodása a mitigációval kapcsolatban. De az első periódus a 2012-ben lejár, a mostani tárgyalások arról szólnak, hogy mik lesznek a kötelező kötelezettségvállalások a következő időszakban. A következő fő téma a pénzügyek. Erről sokat hallottunk, valamint a technológia, technológia átadás, technológia csere. Mi inkább ezt a kifejezést használjuk. Itt nem ismerik el teljes ö, körben a gender aspektus relevanciáját. Pedig ö, nem mindegy, hogy melyik technológiát adják át. A kankoni meg egy kankori megállapodás nem helyezi előtust. A kankuni egyezmény azért némi előrelépést jelent. A mitigáció és a pénzügyek továbbra is kihívást jelent. Úgy látom, hogy ez a kihívás a fejlett és fejlődő országokat egyaránt érinti. Az alacsony széndiokszid kibocsátású fejlődés, ez az olyan társadalom, amely kevesebb széndiokszidot bocsájt ki, az olyas valami, amit szeretnénk előmozdítani. Itt egyes gender aspektusokat elismernek. De világosan kell látnunk, reálisan kell látnunk, hogy a 80%-kal kell ö, csökkenteni a széndiokszid kibocsátásunkat a következő 30-40 év alatt. Ez óriási technológiaváltást jelent, és egyáltalán a fejlődési utat megváltoztatja még valami kapcsolódik ehhez, amit Joanna említett. A ö, gender ö, különbség a ö, széndiokszid ö, lábnyomban is tetten érhető. Még akkor is, amikor a férfinak és a ugyanaz a jövedelme, mert más életmódról van szó. Ezt világosan kell látnunk, ezzel foglalkoznunk kell. Mások a szükségletek és a preferenciák. Más politikát kívánnak a nők és a férfiak. Ez vonatkozik a következő pontra, technológiákra, struktúra, infrastruktúra a nemzetközi éghajlat tárgyalások során nagy mértékben a technológiára és a gazdaságra koncentráltak, de senki sem beszélt a struktúrákról, infrastruktúrákról, például a várostervezésről, a tömegközlekedési infrastruktúráról és az életmódról. Márpedig tudjuk felmérésekből világszerte, leginkább Európából, hogyha a preferenciákat kérdezik, akkor a férfiak többet ruháznak be technológiába, nők pedig a struktúrák, az életmód megváltoztatásába. Hogyha nőket jobban belevonnák a politika alakításba, akkor más lenne az eredmény. És természetesen az változás kapcsolatos politika legyen gender érzékeny. Nos, mik legyenek a következő lépések azért, hogy a gender aspektus megerősödjék. Meg kell változtatni a nyelvezetet. Sikerült előre lépni a szöveg nyelvhasználatában. De egy lényegi változásra is szeretném felhívni a figyelmet. Jelenleg az éghajlatváltozási politikában úgy látom, több a hamis megoldás, mint a hegyes megoldás. Van néhány ország, mert azt mondja, hogy a szín erőművek jog mások, az atomerőművek mellett teszik le a garast. Megint mások az atmoszférára gyakorolt befolyásban látják a jövőt, megint mások az óceánok kiaknázásában. A GMO-kban is egyesek megoldást látnak, ezek hamis megoldások. A nők többsége nem fogadja el ezt, de fennáll a veszély, hogy a, az áll megoldások nyernek teret a nemzetközi szintéren. Hogy gyakorlatilasabban fogalmazzak. A nemzetközi folyamatban szükséges egy gender tanácsadói csoport, hiszen hiányzik a szaktudásunkból a gender alapú szaktudás. Meg kell erősíteni a megfigyelői rendszert, akik a gender és női aspektusból szemlélik a kérdéseket. Most pedig rátérnék az EU-s szintre. Nos, itt három fő területet látok, ahol az Európai Unió aktív lehet a gender és éghajtváltozás ügyében. Az egyik az UNFCCC folyamat. Itt proaktívabb szerepet játszhat. Jelenleg az Európai Unió akár el is veszítheti a vezető szerepét, amelyet sokáig betöltött. Azt hiszem, hogy ezt vissza kell nyernünk, meg kell tartanunk Európa legyen aktívabb, általános választ adjam. Egyes tagállamok nagyon elkötelezettek. Finnország például. Ott van egy program, melyel támogatják a ö, nő jelenlétet a nemzeti delegációkban. Természetesen jobb lenne, hogyha Európa egy hangon szólna e tekintetben is. Második terület, fejlesztés, együttműködés, Europaid, erről már hallottunk eleget szólni. Itt is nagyon fontos a gender aspektus. Itt világosan kell látni, hogy nem sikerül megvalósítani a jogszabályokban elért eredményeket sem nemzeti, sem EU szinten. De azt hiszem, hogy sok minden teendővel ránk otthon. Jobban meg kell vizsgálni a klímapolitika gender aspektusát. És integrálni kell a szociális és gender megfontolásokat is tág értelemben az egész éghajlatvitában ez nagyon későn jött be, hogy a politikák hogyan ö, hatnak ki a társadalomra. Szeretnék emlékeztetni a különböző dimenziókra a gender aspektusából néhány kép is szerepel, nem tudom mennyire láthatóak. amikor a klímapolitikáról beszélünk, akkor az energia és közlekedési politikáról beszélünk. A legfelső kép azt ö, mutatja, hogy ö, a tervezők ö, milyen csoportot alkotnak, egy kizárólagosan férfi csoportot. Egyes politikákra, egyes opciókra a nők érzékenyebbek. Ne, fege, ne feledkezzünk meg a gazdaságról. Egész Európában a nők ö, sokkal nagyobb részt vesznek ki, ö, mint a férfiak a nem fizetett munkából, a gondoskodásból. Másik fotó mm, a, ö, német energia hatóságtól származik, és arra próbálja rávenni a nézőt, hogy energia takarékosabban járjon el. Itt a nő a háztartási munkával foglalatoskodik, a férfi meg a számítógép előttül. Nos, azt szeretném javasolni, hogy a nők hadékonyan vegyenek részt a politikában, annak alakításában, és a gender paritás biztosítva ö, legyen. Lényegi részvétel legyen ez. Az egyik célja lehetne az európai politikának a gender, a nemek közötti egyenlőség. A mm, svéd közlekedési politikának ez az egyik célja. Svédországban felfogták, hogy nem lesz elég hatékony a közlekedési politika, hogyha nem figyel oda a gender aspektusra, hogyha a nőket diszkriminálják szükség van a megfelelő intézményrendszerre. Nagyobb együttműködés szükséges azok között, akik a genderrel, és azok között, akik az éghajlatváltozással foglalkoznak. El kell kezdjenek kommunikálni. Nemzeti szinten azt találtuk, hogy ezek az emberek teljesen más nyelven beszélnek azok, akik a nemek egyenlőséggel foglalkoznak, és azok, akik az éghajlatváltozással legalábbis szólítsák meg egymást. Ez megfelelő intézményi keret szükséges lehet a parlament, egyfajta együttműködés kell a FAM szakbizottság és a többi szakbizottság között, mert energiával, környezettel, közlekedéssel foglalkoznak. További megjegyzés, ami fontos a gender perspektívájából, az igazságosság, a szociális aspektusból. Nos, az éghajlat politika nem azt jelenti, hogy hány tonna széndiokszidot sikerült megspórolni, hanem hosszú távon kell gondolkozni multidimenzionális megközelítés szükséges a jövőben szeretnénk, hogyha nem csak alacsony kibocsátású, hanem ellenálló lenne a társadalom, megfelelően reaktív, igazságosabb, befogadóbb lenne a társadalom. Azt hiszem, hogy ez is része kell legyen az éghajlat, éghajlat politikának A gyakorlatban nem túl hosszan szóltam, fejezzem be. A gyakorlatban azt hiszem, hogy szükséges nemekre lebontott adat és szükséges magyarázat. Meg kell találni a nemek közti egyenlőtlenségek okát. A mm, politikák, intézkedések, ö, szociális és gazdasági hatásait is fel kell mérni. Gondolok itt a széndiokszid piacra. A széndiokszid piac kreditekre alapszik, ezt össze van kötve az európai kereskedelmi rendszerrel. Ez társadalmilag sem megfelelő, és környezetileg sem szerencsés. Természetesen szükség van arra, hogy a politikák szociális, gazdasági hatását is lássuk. Több kutatásra van szükség. Örülök, hogy a Gender Institute elkészítette ezt a tanulmányt. Az egyik szerzője is vagyok, annál is boldogabb vagyok. Örülök, hogy felfelé használ az Európai Parlament ezt a tanulmányt. Végezetül jobban meg kell vizsgálni nem csak a nők szerepét, hanem a férfiak szerepét az adaptációban, a mitigációban Hogyha csak a nők szerepét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nők felelős, nagyobb felelősséget éreznek a környezet iránt, készebbek valamit tenni. A nők felelősséget, tehát lehet növelni, de be kell vonni a férfiakat is ebbe, akik továbbra is nagy autókkal közlekednek. Aztán meg kell találni a megfelelő eszköz mindkét nem esetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És nagyon érdekes volt az is, hogy konkrét javaslatokat is tett arra nézve, hogy az Európai Parlament mit tehetne ezen a téren. Nagyon nagy érdeklődéssel követtem az elmondottakat, főként azt, hogy azt mondta, hogy hogy a vörös fonál a nemzetközi klímapolitikában hiányzik, és ezen a téren az Európai Parlament valóban tehetne valamit, tehát ezt a szempontot talán még jóval erőteljesebben ki tudnánk domborítani, ki tudnánk dolgozni. Tehát, ha jól látom, akkor eljött az ideje, hogy a két árnyékjelentéstevőnket is szóhoz jutassuk, de előtte még Kinson asszonynak is egy rövid megjegyzésre átadom a szót. Parancsoljon! Köszönöm! Szeretnék néhány példát említeni. Ezek bizonyítják, hogy sokszor nem látják az összefüggéseket. A kollégámmal fogok találkozni, lesz alkalmam, hogy beszéljek vele, de azt szeretném bemutatni, hogy érdemes a nemek szempontjából ezzel foglalkozni. 99-ben egy hurikán esetében nem volt halálos eset, mert a korai előre jelző rendszernek köszönhetően elkerülték az áldozatokat egy faluban. Tanzániában is hallottam róla, hogy Kiromberó körzetében a, egy civil szervezet programot indított kutfutásra, kutfurásra, de két év múlva kiszáradt a kút. Csak a férfiakkal konzultáltak, ők voltak a döntéshozók a faluban. Majd később a nőkkel is beszéltek, a nők gyűjtötték a vizet, és tudták, hogy hol honnan ered ez a kút, vagy hol lesz víz a kútban, és így egy másik helyen furtak, ezt a nők jelezték, és azóta ez a kút nem szárad ki. Ismerjük a az afrikai erdőültetési programokat például Kenyában. Európában, európai városokban hol is vannak a jegyzeteim, Dezinki városban, Helsinki városban figyelembe vették a, azt, hogy a nők mit mondanak. Akkor, amikor arról döntöttek, hogy a busznak, vagy buszoknak meg kell állniuk a megálló között este is. Ezt a nők javasolták a közlekedés javítására. Biztonsági problémáik voltak, és a nők azt kérték, hogy a busz este a lakóhelyük közelében is álljon meg. Azután Malmö, másik város, ott is megkérdezték a nőket, és akkor döntöttek arról, hogy a tömegközlekedés ingyenes mindenki számára, aki gyermekkocsival érkezik, mély kocsival, azaz sportkocsival, ettől függetlenül. Vagyis a nőket megkérdezték, és olyan szempontok merültek fel, amelyekre a döntéshozók nem is gondoltak. Konkrét példát szerettem volna felhozni itt az adott témához. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Szirpá Pietikainen asszonynak, aki árnyék előadó a néppárt részéről. Öt percben. Öné a Thank you very much and uh, my... Köszönöm szépen, elnézést kérek azért, hogy nem voltam részt, nem vettem részt itt kezdetől fogva, de az sem jelen volt, és így az eredményekről értesülni fogok. Nem akarok a klímaváltozás részleteibe belemenni, mindannyian ismerjük a kihívásokat, csak kiemelnék egy dolgot mégpedig azt, hogy szisztematikus megközelítés szükséges az egy véleményt követő megközelítés helyett még akkor is, hogyha mondjuk ez 80%-ban jelentős, de a meglévő információk 100%-át kell begyűjteni, és több szenet ki kell szűrnünk a légkörből például. Ami pedig a szisztémás megközelítést illeti, ez a nők feladata. Két kérdést vetnék fel, egy a hatás, a másik pedig a cselekvés. A hatás a tudatosítása annak, hogy a nők csoportja fog a klímaváltozástól a legjobban szenvedni főként a helyi őshonos lakosság, a szegények, stb. De itt arról van szó, hogy a nők túl képviseltek a kiszolgáltatott csoportokban mindenütt a világon, és a szegénységről összeállított statisztikákban is a nők a leginkább érintettek, a legkevésbé kedvező gazdasági körülményeik vannak. A klímaváltozás a kiszolgáltatott csoportokat fogja legjobban érinteni. A nők a legjobban kiszolgáltatottak, és itt el kell ismerni, hogy ez nemek egyenlőségének kérdése is. Nem gender semleges kérdés a klímaváltozás. Most én inkább azt az álláspontot szeretem előtérbe helyezni, amelyről itt szó van, a minőség és az egyenlőség kérdését. Mivel a nők a lakosság felét képezi, a tárgyalásokban, vagyis 53%-át képviselik a lakosságnak, ahogy most kiavítottak, köszönöm. Viszont alul képviseltek a klímatárgyalások és más nemzetközi tárgyalások során. azok képviseltetik magukat, akiknek a gazdasági érdekeik forog kockán. Vagyis azt mondják, hogy ezt a döntést ne hozzák, mert ez az én gazdasági érdekeimet sérteni. A tárgyalási folyamatokban intézményes eszközre lenne szükség, keretre, ahhoz, hogy a nők jogkört kapjanak azok a csoportok, amelyek itt nem képviseltek, hiszen őket érinti, sérti legjobban a klímaváltozás, vagyis őket legalább 50 vagy 53 százalékban képviselni kell a tárgyalásokon. Ehhez társul egy másik tényező, az ágazati döntéshozatal, amikor környezetvédelmi vagy szociális ügyek minisztereivel találkozunk, inkább nőkkel találkozunk, viszont az államfők és a pénzügyminiszterek esetében, azok esetében, akik a legkeményebb döntéseket hozzák, soraikban kevés a nő, melyek a jogalkotási eszközök, mechanizmusok vagy intézményes felállás, amely a nők részvételét segítenék. Itt az egyenlőségről van szó, a nők joga, hogy ott legyenek a döntéshozatalkor a tárgyalásokon. Másik rész a cselekvésnek a tudás, az ismeretek, ez a minőségi rész. Bár nem akarok annyira a különbségekről beszélni, mi a különbség a nők és a férfiak között, de a nők ismerete is mások, és itt jön elő ismét a szisztémás megközelítés. A kérdés lényegével kell foglalkozni az erőforrásokkal, hogyan használjuk fel, hogyan osztjuk el az erőforrásokat, az ő tudásokat figyelembe kell venni a döntéshozatalkor. Azután a mutató, környezeti és gender hatás. A tervezésnek, földrajzi tervezésnek és várostervezésnek itt mi a szerepe? Akkor, amikor az emberek autót és nem tömegközlekedést használnak, amikor a lakóhelyek szétszóltak, mikor használnak például az emberek biciklit, mi jobb a környezetnek, és mi jobb az erőforrás hatékonyság szempontjából, hol van nagyobb egyenlőség nők és férfiak között. Hát nem furcsa dolog, hogy ezek a dolgok összefüggnek, a gyermekek számára, mindenki számára jobb a környezet, hogyha a környezetet könnyebb megközelíteni, a munkahelyet. Ez jobb a klímaváltozás és az erőforrás hatékonyság szempontjából. És itt a nemek egyenlősége is kiegyensúlyozottabb. Ha ezeket a mutatókat is alkalmaznák, akkor ez döntő lenne. Valamint ezt a tervezésben, várostervezésben, a struktúrák, városi struktúrák, társadalmi struktúrák tervezésében is figyelembe kellene venni. Ezt a, az esettanulmányokból is leszűrhetjük. Sokszor a problémát túl bonyolultan oldjuk meg, először létrehozzuk a problémát, és nem úgy járunk el, hogy egyszerűen egyszerű megoldásokat, erőforrás hatékony szociális megoldásokat alkalmaznánk alacsonyabb szinten. És ez a tudás, az ismeret része is. És most a harmadik részről beszélnék. Szerintem a klíma vagy egyéb környezeti kihívásokat nem lehet megoldani az erős szociális dimenzió nélkül, hogyha az egyenlőtlenséget növeljük, akkor harc lesz azért, hogy kikapja, ami fennmarad. De igazságos társadalmunk lesz, ahol mindenki képes élni, akkor az egyenlőség is jobb lesz. Végül pedig több, mint a lakosság felét tesszük ki, elnök úr, és a nők szereplők, mint fogyasztók, szavazók, és erős politikai erő. Csak az lenne tisztességes és produktív, hogyha ilyen jellegű kampányokat indítanánk, és támogatnánk a pénzügyi támogatások nyújtását nőszervezeteknek, más civil szervezeteknek azért, hogy a nők figyelmét felhívják ezekre a kérdésekre, és segítség őket, hogy legyenek aktívak helyi, nemzeti, EU és nemzetközi szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen. És Thompson asszony kap most szót, mint árnyék jelentéstevő az SMD frakció részéről. Köszönöm. Köszönöm, szeretnék gratulálni ehhez a fontos meghallgatáshoz. Sajnos eddig nem voltam jelen, mert mert az energia hatékonyság irányelv előadójaként nagyon sok megbeszélésen kellett részt vennem. És amikor az energia fórumokról, vitákról van szó Európában, itt szinte csak férfiakkal találkozunk, nagyon kevés nővel, még akkor is, hogyha a nők fogyasztók. a vitában kevés a nő, de a civil szervezetekben, a zöldeknél több fontos témát vitatunk itt meg, és szó volt arról, hogy a nők áldozatok, valóban így van, áldozatok, cselekvők, érdekelt felek, de közben áldozatok, ezt ne felejtsük el, nagyon sok esetben áldozatok, sokat beszélünk erről, a nyugaton legalábbis az mi országunkban, hogy a nők sokat panaszkodnak, itt az áldozat szereből ki kellene lépniük. Pedig vannak olyan struktúrák a társadalomban, amelyek áldozatát teszik őket. A fejlődő országokban a szegénység miatt a nők igencsak kiszolgáltatottak. A többség, a nők többsége szegény, és a nőket jobban érinti a klímaváltozás, mint a férfiakat. 2000 nem, nem jól mondom. 2010-ben részt vehettem Kopenhágában egy nagy eseményen nők és a klímaváltozás címen. Érdekes történeteket hallottam, különböző világ részeken élő nőktől, Banglades, Latin Amerika, Nepál, India. Világos, hogy nőként még mindig függnek például a mezőgazdasági termeléstől, és súlyosabban érintettek, mint a férfiak. A férfiak elköltöznek a városba, és a nők attól függnek, hogy milyen bevételük van a föld megmunkálásából. Őket érinti elsősorban a klímaváltozás. Biztosítanunk kell azt is, hogy a nők szereplők legyenek, cselekvő szereplők, de amikor Afrikába megyünk, látjuk a gyermekeket, fiúk, akik a vízben játszanak, úsznak, nagyon jól érzik magukat, még akkor is, hogyha szegények, de a nők, vagyis a lányok, kislányok nincsenek ott, és mi történik? Mert a, ez azért van, mert a lányok, a nők nem tanulnak meg úszni és, a, és éppen ezért meghalnak, hogyha például árvízon vagy cunamiban is ez volt tájföldön. 70%-a az áldozatoknak nő volt. És, mint elhangzott, a klímaváltozás kapcsán a döntéshozók között nagyon kevés a nő. Dániában amikor az energiakonferenciákra megyek, akkor este mindig vannak partik, és 1500 férfi van, és 30 nő. Vagy, hogy amikor Aténban voltam nőkonferencián, 400 férfi volt, és csak nagyon kevés nő este, mert a döntés hozatali helyzetekben a dő, nők nincsenek ott és még a fejlett világban is így van ez. Ez itt a lényeg. Hogyan lehetne a nők részvételét javítani a döntéshozatalban? Meghívta Kínába a kínai nőszervezet háromnapos eseményt szervez. A nők és a fenntarthatóság lesznek műhelybeszélgetések, nők és a klíma témában és erős nő delegációt készítenek elő Rióba, Rio Plus 20-as konferenciára. És mi az EP-ben, nem is gondolunk erre, lesz e delegációnk Rióba, de a e, gender kérdéseket soha nem vitatjuk meg itt a parlamenti delegációk összeállítása során, és szerintem ezt meg kellene tenni azért, hogy a nők és a fenntartatóság témája mindent átható kérdés legyen. Szerintem valóban lépni kell, és integrálni kell a nőket a nemzeti nemzetközi ökoszisztéma megbeszélésekbe figyelembe kell venni azt, hogy a környezet romlik, és hogyan lehet hozzáférni más erőforrásokhoz. Amikor ezeket a programokat végrehajtják, mindez a nők aktív részvételétől is függ a döntéshozatalban most kapott három fejlődőországbeli hölgy Nobel békdíjat, és az érv az odaítéléskor az volt, hogy a demokráciát és a tartós békét nem érhetjük el a világban, hogyha a nők nem kapnak ugyanolyan lehetőséget arra, hogy a fejlődést befolyásolják, ugyanúgy, mint a férfiak, a társadalom minden szintjén. A klímaváltozás enyhítésében, a fenntartható fejlődésben is ez a helyzet, vagyis ezt nem biztosíthatjuk, hogyha a nőket nem vonjuk be az összes folyamatba. Köszönöm. Tack eh, Köszönöm szépen. És uh, Rosario Pastor Ristos kap szót, aki az akciós tervről fog beszélni a klímaváltozással kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy délután során szót kapok. Mindkét panelt végighallgattam. Mm, szeretnék átfutni azon, ami elhangzott, és a főbb pontokra reagálnék európai és nemzeti szinteken is. Hallottuk délután, hogy nem gendersemleges az éghajlatvázás, főleg a fejlődő országokban, ezért másként is kezeljük, amikor Európában, illetve a fejlődő országban vizsgáljuk a helyzetet, megpróbáljuk a gender kérdéseket beépíteni a politikákba. A biztosom több ö, példát is ö, említett erre legutóbb. A ö, gender kérdés ezért további kutatásra szorul. Amikor veszélyeztetettségről beszélünk, Bang- Bangladesről, kitelepített emberekről, árvíz esetén Vietnámról, mint ahogy ma hallottunk, akkor éppen a sérülékenység abból áll, hogy nehezen adaptálódnak az új helyzethez. minden a okból, amiket hallottunk ma, a nők sérülékenyebbek az éghajlatváltozás esetén is. a gender dimenziót, tehát be kell építeni a klímaváltozással kapcsolatos politikákba. Az adaptációval kapcsolatban pedig néhány kérdésre fogok koncentrálni, főleg Európára. Ez egy 20 éves program, amelynek most értünk a végére. 20 éve foglalkozunk az emisszió csökkentésével. Ez a, az emisszióra vonatkozik. Az éghajlatváltozással kapcsolatban pedig a küzdelem fiatalabb, frissebb. A részvevőkkel való konzultálás után alakult ki a 2008 óta érvényes politika. 2009-ben született egy, zö, egy fehér könyv az adaptációról. Ez tartalmazza a legfontosabb kérdéseket, amelyekkel foglalkozni kell. A gender kérdés ebbe beletartozik. A pillérek, a tudásnövelés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem beépítése a, beépítése a többi politikába, a piac alapú eszközök használata és a nemzetközi tárgyalások Amikor létrehoztuk a ö, résztvevői csoportot szeptemberben, akkor mm, azon voltunk, hogy a nemek egyenlősége itt érvényesüljön. A 2009-es közlemény a fehér könyv egyfajta folytatása az európai stratégiát tartalmazza. Ezzel azt szeretném mondani, hogy az adaptációs oldalon ez történt. A biztos már válaszolta a csökkentéssel kapcsolatos kérdésekre. További fontos kérdések. a nők bevonása döntéshozatalba, az éghajlatváltozás elleni küzdelem területén. Nos, ezt a tőlünk mérhető mértékben megtesszük a részvevői csoporton keresztül. Pródi úr, ö, minden ülésen jelen van a következőre, novemberben kell számítani. Még egy néhány megjegyzés végezetül a prezentációkkal kapcsolatban. Az éghajlatváltozás eh, elleni küzdelem pénzügyi aspektusaival kapcsolatban szólnék elsősorban. Szeretném aláhúzni, hogy az ENSZ egyezmény értelmében és a Cancúni egyezmény értelmében Erre az aspektusra mindig jelentős súlyt helyezünk. Szeretném megjegyezni, hogy az EU teljesíti kötelezettségeit hosszú távú célokat véve figyelembe, a leggyengébb láncemre koncentrálunk, a legszegényebb országokra, ami a 2010-2012-es időszakot illetőleg 2,4 milliárd euró per év az az összeg, amelyet erre fordítunk. Kétszáz millió euró az éves támogatás Mi vagyunk a legnagyobb hitelezők, mint ez elhangzott, ezért is akartam némi számadatot behozni. Jó úton haladunk, és a kötelezettségeinknek eleget teszünk. felhívás hangzott el, hogy ambíciózusabb kötelezettségvállalások történjenek az ENSZ égisze alatt. Ez valóban a cél. Minél kisebb az emisszió, annál kevesebb a sérülékeny csoport és ember. Szeretném elmondani, hogy Európa az első, ahol az éghajlat, szabba, éghajlat változás elleni szabályozás bejött. A kiotói jegyzőkönyv kötelezettségeinek teljesítésében, teljesítésért mindent megteszünk. Természetesen a feltörekvő gazdaságok és az USA nélkül nem érhetjük el céljainkat. Ezért kérünk mindenkit a segítségre, az Európai Parlamentet, más résztvevőket, hogy a meggyőzésben legyenek segítségünkre. Köszönjük szépen! Yes, please, if you want to respond. Kérem, hogyha válaszolni kíván. Thank you very much. Uh, really briefly on, on the climate fund. Nagyon röviden az változási éghajlatváltozási éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásáról. nagyobb összeget lehet a csökkentésre fordítani, mint korábban. Még nem érték széles körülön az EU-ban, hogy mi is finanszírozunk. Minden tagállam a maga meghatározását használja. Azt hiszem, hogy az EU jó úton jár, de még többet lehetne tenni annak érdekében, hogy jobban adaptálódjunk. Komoly lemaradást kell behozni az adaptáció finanszírozásában. Eddig alul finanszírozott volt, hogyha megnézzük a pénzügyi eszközöket. a Global Climate Change Alliance-szal kapcsolatban GCCA a legtöbb területe a legszegényebb országokban végzendő tevékenységgel kapcsolatos. Az erőfeszítéseknek komoly a gender kihatása. Megvizsgáltam a 2007-es közleményt a GCC a tollából, ott egyszer említik a nőket, mint veszélyeztetett csoportot. Ez azonban nem elégséges a GCC a végrehajtása 2008-ra datálható. Ott nincsen sem emberjogi, sem nemi aspektus feltüntetve. Végig kell gondolni, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen. Please. Tessék. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Nagyon gyorsan fogok ö, arról szólni, hogy ö, csak az Európai Bizottság nevében ö, szólhatok. Azt ö, képviselem ö, az EU tagállamok nevében nem ö, szólhatok, hiszen ö, a szuverenitás és a szub szubszidiaritás elve érvényes. Az Európai Bizottság részéről elmondhatom, hogy 50 százaléka a pénzeszközöknek a csökkentésre és 50 százaléka az adaptációra fordítható. Ezt tudom válaszolni az EU bizottság részéről, a tagállamok képviselői pedig itt ülnek, talán őket kell ezzel megszólítani. Ami a GCC-at illeti, elismerem és figyelembe veszem kollégáimnak, beszámolok a halottakról. A GCC-a valóban a kisebb és szegényebb államokkal kapcsolatos tevékenységet koordinálja. Az egyik célcsoport a nők, hiszen őket részben őket célozza a finanszírozás. Biztosak lehetnek abban, hogy a nők a legsérülékenyek ebbe, ezekben a legszegényebb országban közvetve, tehát célcsoport. Jegyeztem, és be fogok számolni róla a kollégáimnak. Oké. Okay. Um, szerint, tehát inte att det finns någon mer kommentar vare sig härifrån det där. Tehát akkor úgy látom, hogy nincs több hozzászólásunk, akkor Tehát önökhöz fordulok, szeretném megkérdezni, hogy van-e még valaki, aki szeretne feltenni egy kérdést a vendégeinkhez. Parancsoljon. Igen, igen kérem, és mondj meg, hogy kis Arsznik a nevem. Floralia nevű civil szervezetet képviselek. Hallottam a vitát az éghajlatváltozás egy bizonyos gazdasági és ipari fejlődésnek a következménye. Ezt hallottam. Ez a gazdasági és ipari fejlődési modell vezetett ide. A, ennek a végén azt látjuk, hogy a nők áldozatok, de megoldást is jelentenek. Ezt hallottam. De nem hallottam, kivéve Pietikainen asszony szájából, az levő szájából, hogy gender elemzését is lehetne adni a gazdasági fejlődési modellnek, mert nem férnek ö, hozzá a gazdasági élethez, ugyanúgy, mint a férfiak, nem tudják ugyanúgy befolyásolni, és ott nem megoldásként jelennek meg. Azt szeretném javasolni, amin dolgozik a civil szervezetem. Más struktúrákat kell kidolgozni, nem csak az éghajtváltozással kapcsolatban, hanem a szociális kérdésekben, pénzügyi kérdésekben, ez mind tünete annak, hogy a gazdasági és ipari fejlődésben ö, értéknek csak a versenyt látják. Nem a jövő nemzedékeket szemlék, hanem mikroszinten nézzük. Nem tudom, hogy kinek tegyen fel a kérdést, de az Európai Parlament foglalkozik-e mindennek a forrásával, és hogy eme forrásnak van gender aspektusa. Köszönöm. Jag är inte riktigt säker på vem... Hát nem vagyok egészen biztos abban, hogy kihez is intézte ezt a kérdést, de akkor várjunk még, talán van még további hozzászólónk. Magam is közgazdász vagyok, ezért nem ismeretlen a vita előttem. Ahogy Hezer Hanizen munkája sem ismeretlen ö, előttem. amely a jólét forrására vonatkozik. Nagyon támogatom az ilyenfajta vitát és eszmecserét Más kérdés, hogy a jelentésnek jó-e a megközelítése, mert nem igazán mainstream a az előadóra bízom azt, hogy a gazdasági modelleket mennyire vette figyelembe. Van-e még hozzászólási kérelem? Tessék! Köszönöm a megjegyzését, mert szerintem meg kell nézni alapvetően a fő okait mindazoknak a problémáknak, amelyekkel szembe kerültünk. A Rio plusz 20-as vitában az úgynevezett zöld gazdaságról való vita során fontos, hogy milyen gazdaságot, milyen társadalmat szeretnénk. holisztikusabb megközelítésre van szükség, ahogy ezt hallottuk, ez még nincs meg, mert most még mindig a technológiai kérdésekre összpontosítunk. Köszönöm. Köszönöm, Thompson asszony. Szeretnék hozzáfűzni valamit a vitához. Zöld gazdaság, zöld növekedés Európában ezt tapasztaltam, hogy itt nincs gender szellem képviselete, és szinte 80%-ában a különböző posztoknak, 80%-át a különböző posztoknak a férfiak töltik be. Az EP az adófizetők pénzéből ne fektessen be pénzt semmiben, mindaddig, amíg nem tudja, hogy ezeket a posztokat, munkahelyeket majd nők töltik be, mert különben ez egy szegregációt eredményez a munkaerőpiacon. Nekünk az EP-nek megfelelő szakpolitikát kell folytatnunk e témában. Tegnap az én országomban, Dániában született egy szakszervezeti jelentés, amely kimondja, hogy a fiatal lányok az építőiparban nem kapnak gyakornoki helyet, mert a munk, az ott dolgozók nem akarják a női munkavállalókat elfogadni. De ez tarthatatlan. Meg kell nézni a nők munkavállalását a zöld munkahelyeken, és ezt globális szemszögből nézni. Találkoztam São Paulo-ban, Brazíliában a szakszervezetekkel az idén, és azt mondták, hogy ők is dolgoznak projekteken német és spanyol közreműködőkkel, ezen a koncepción dolgoznak, tehát a nők és a zöld munkahelyek. Erre oda kell figyelni, amikor a gazdaságról van szó zöld munkahelyekről. Most pedig Pia Tekkinenek adom át a szót. Egészen röviden itt a gazdaságban két paradigma tapasztalható, két gondolkodási mód. Az egyik a végtelen, korlátlan növekedés, limitek nélkül, és van egy másik paradigma, a ciklikus növekedés a gazdaságnak, az erőforrások felhasználásának bizonyos korlátok megszabása a gazdaság terén, és szerintem ez utóbbi van a nemek egyenlősége jobban érvényesül, ezt figyelembe kell vennünk a jelentéseinkben, és a költségek internalizálását is, valamint az erőforrások hatékonyabbá tételét, ahogy ez a bizottsági útiterből is kiderül. Hmm. looking out and see no, no hand. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólási kérelem. Ebben az esetben megadom a szót Kill Nielsen asszonynak, aki záró megjegyzéseket fog tenni. Parancsoljon! Először is köszönöm mindenkinek a hozzájárulást, mert ez lehetővé teszi nekünk és nekem, hogy a jelentés készítés során előre haladjunk, Egyébként emlékeztetném azokat, akik az előbb nem voltak itt, hogy a biztos asszony érintette ezt a kérdést, vagyis a nők a zöld gazdaságban, a zöld gazdaságban lévő munkahelyek. Ez olyan cél, amelyet el kell érnünk. Még zárásként szeretném elmondani, hogy a század kihívása természetesen a klímaváltozás elleni harc és a század kihívása ellen nem tudunk harcolni a föld másik fele nélkül, vagyis a másik 50% nélkül. Ez nagy kihívás, és meggyőződésem, hogy ha a Föld több mint fele ebben nem vesz részt, akkor ez katasztrófa lesz. Ha találunk megoldásokat, akkor mindenképpen ezekben részt kell, hogy vegyenek a nők. És itt egyetértek, akik nem csak áldozatok, még akkor is, hogyha azt állapítjuk meg, hogy gyakran, nagyon gyakran természeti katasztrófa esetén a nők az első áldozatok de ahogy Hongári Máten és mások ragyogóan bemutatták, a különböző mozgalmak, Sipko, Amitadavi, egyebek, vannak olyan nők, akik kézbe vették a dolgokat, és tudatában vannak erejüknek. Már megoldásokkal álltak elő. A nők bevonása és érzékenyé tétele új elmélkedési utakat nyit meg. Hogyha megkeressük a nőket, meghallgatjuk őket, akkor a mi látókörünk is bővül, és más különböző megoldások, javaslatok születnek, új lehetőségek a klímaváltozás leküzdésére. Egyébként már hallottam, amikor teszteltem a különböző projektek lehetőséget. Voltak, akik azt mondták, hogy az abszolút prioritás az a klímaváltozás, a nők jogai majd később kerülnek terítékre. Ismerjük már ezt a beszédet. Igen, gyakran mondják ezt a forradalomban, ezt gyakorta mondták, jó, előbb a forradalom és a nők kérdését majd utána rendezzük. Nem, nem lehet itt rendezni az ügyeket és megoldásokat találni úgy, hogy a nők problémáit későbbre halasztjuk. Mindenképpen arra van szükség, hogy megértsük, ez döntő kihívás az emberiség számára, és ezzel csak úgy tudunk megküzdeni, hogyha az összes embert bevonjuk. Nem a mezőgazdaság, a nők 80%-ában ők állítják elő az élelmiszereket, az élelmet Afrikában. Vannak afrikai nőszervezetek, egyesületek, amelyekben tudatosított ez a probléma, és ez nem véletlen, mert ők igazgatják, irányítják a mezőgazdaságot, és ők állítják elő az élelmiszert, az élelmeket. Figyelembe kell venni a nőket, igényeiket, követeléseiket, javaslataikat. Ez nem akadály a klímaváltozás elleni harcban, hanem lehetőség. Lehetőség arra, hogy az ősi tudást megőrizzük, sikerüljön a business as usual képből kilépni, megváltoztassuk a fogyasztási magatartást, konkrét megoldásokat találjunk, helyi megoldásokat ebben a vitában, ami sokszor távolinak, elérhetetlenek tűnik. Beszéltünk a leggyakorabb, leg, leggyakrabban előforduló diszkriminációról, erről önök szóltak, és ennek alapja nagyon sokszor a nemi hovatartozás. Sokszor vannak leegyszerűsítések, ezeket el kell utasítani. Két fronton kell egyszerre helytállnunk, először is növelni a nők képviseletét minden szinten, és minden döntéshozatali szerben. Ez alapvető. A nők képviseletét növelni kell, most nem is mondtam eddig, hogy paritásra, egyenlő részvétele van is szükség minden szinten, minden szervben. A másik pedig az eszközök, okos módon kell összeállítani mindezt, nemek szerinti adatokra van szükség szisztematikusan, és amikor programot indítunk, akkor tudatosan be kell vonni a nőket a konzultációkba, tárgyalásokba és a cselekvés tervezésébe. a Nőjogi Bizottság tagjaként nekem ez evidens, de kell, hogy legyen ehhez eszközünk, hogy harcoljunk, ahhoz, hogy mindezt elérjük. Konkrét példákat is hallottunk, én is előirányoztam néhányat, nem kell ezekre most szerintem visszatérni. Gyorsan lépni kell, azért, hogy bevonjuk a nőket, és a gender perspektívát bevonjuk a klímaváltozással kapcsolatos elmékedésben. Mielőtt még befejezzük a munkát, szeretném felhívni a figyelmet itt két elemre, a meghallgatás során ez kidomborodott, a nők részvétele nem akadály, hanem éppen, hogy esély arra, hogy jobban végezzük a dolgokat a klímaváltozás elleni harcban. Számomra evidens, hogy a nők nélkül nem sikerül elérni a kitűzött céljainkat. Minden szinten lépni kell, helyi, regionális, tagállami szinten, mindenütt. Befejezésként, ha megengedik, szeretnék felolvasni egy mondatot. Dél-afrikai miniszter asszony, Masabami asszony, aki egyébként a Durbani konferencián elnökölni fog, azt mondta, hogy nem folytathatjuk továbbra úgy, hogy csak egy kézzel tapsoljunk, vagy csak egy lábon járjunk. És ez igaz. Így látjuk a dolgokat. Kérem az érdekelteket, akiket eh, az azonnali folytatás érdekel, holnaptól fogva, hogyha önöket ez érdekli, Brüsszelben lesz egy workshop, egy műhelybeszélgetés, és hogyha fel akarnak iratkozni a kiáratnál, van egy személy, aki megadja önöknek az információkat. Akik már holnap reggel 9-től délig folytatni szeretné ezt a munkát, van erre lehetőség, a felszólalóinkkal együtt tovább lehet mélyíteni ezt a kérdést. Köszönöm szépen az együttműködést, és most nagyon rövid leszek, mert röviden rögzíteni szeretném, hogy ez a meghallgatás rendkívül érdekes volt, és én a zöldek részéről és a nőmozgalom híve, elmondhatom, hogy nagyon sok érdekes információhoz jutottam, hiszen más életfelfogás, életstílus mellett szóltunk itt ma, és azt hiszem, hogy nagyon sok minden szól emellett, és azt gondolom, hogy férfiak és nőknek Nyilván különböző életstílusokat kell választani, és azt szokták mondani, hogy egy más életstílusnak feltétlenül az életszínvonal csökkenéséhez vagy romlásához kell vezetni? Én azt gondolom, hogy ez tévedés. Én azt gondolom, hogy késznek kell lenni a változásokra, és én még csak két hete töltöm be ezt a tisztséget, de azt gondolom, hogy ha az élet stílusát az embernek meg kell változtatnia, akkor meg kell próbálnia például az ülések számát megfelezni annak érdekében, hogy megfelezzük a költségeket is. Hát nem tudom, hogy ez célra vezető lenne. Én minden esetre már most igyekszem az életstílusomat stílusomat megváltoztatni, de ha az üléseket hatékonyan intézzük, akkor az már eleve célra vezető. Hát ez nem mindig olyan egyszerű azért itt ebben az épületben. Minden esetre két fontos következtetést hadd vonjak le a ma megbeszéltek alapján, ki Nielsen asszony már rátért erre, nagyon fontos utalni arra, hogy a befektetések a közlekedésbe, a helyi és regionális közlekedésbe alapvetően hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nők és a férfiak fenntarthatóbb módon tudjanak az erőforrásaikkal gazdálkodni. És ami szintén elhangzott, hogy a nők nélkül nincsen megoldás. Tehát a férfiak nem tudnak csak úgy mindig egyedül dönteni a dolgokban. Nielsen hogy még azt is elmondta, hogy statisztikára van szükségünk, statisztikákra, amelyek a nemek alapján is megkülönböztetik a különböző statisztikai adatokat, hogy lássuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és hol van mit tennünk, és nagyon specifikus céljaink Eh, vannak, illetve van szükségünk a környezetpolitika területén is. Hát ezekkel a végkövetkeztetésekkel, rövid szavakkal szerettem volna megköszönni önöknek, hogy eljöttek, a szakértőinknek is, hogy eljöttek ma hozzánk. Nagyon értékes információkat kaptunk, nagyon érdekes volt ez a mai munka. Köszönöm, hogy ide utaztak, és nagyon köszönöm a sok árnyékjelentéstevőnknek is, és Kiel Nielsen asszony jelentéstevőnek is köszönöm a hozzászólásait és a munkáját, hiszen nagyon érdekes megjegyzéseket hallhattunk, a bizottságnak is köszönöm a részvételt és a megjegyzéseket a munkánkhoz, a titkárságnak is nagyon köszönöm a munkát, hogy létre hozta ezt a mai ülést, és talán sokan nincsenek is vele tisztában, hogy mennyi rengeteg munka rejlik egy ilyen ülésben, és Szeretném a tolmácsok munkáját is megköszönni, mondja az elnök úr, és nagyon köszönjük azt is, hogy meghallgattak bennünket, minden hallgatónknak köszönjük a részvételt, és ez egy nagyszerű dolog volt, hogy mindenki az anyanyelvén is beszélhetett. Mindjájuknak köszönöm, akik ma részt vettek ezen a konferencián, meghallgatáson, a résztvevőknek és a hallgatóknak is. Ezzel a mai napra lezárom az ülésünket, viszontlátásra!